take a seat. We can start. Hello, hello, hello. Yeah, 20 minutes, enough? Okay. Good morning, good morning. Jó napot kívánok! Mindenkit szeretettel üdvözlöm. Üdvözlök e kora reggelen Kérem, vegyék, hallgassák meg, a, illetve fogadják el a koordinátorok döntését tegnap estéről, és hogyha bármilyen kivetnivalójuk van ezzel kapcsolatban, akkor ma délig jelezzék ezt. Szavazunk. Ma reggel kérem, hogy szavazókártyáikat vegyék elé, elő, mi több használják is. Az első szavazás az Európai külpolitika kulturális dimenziója. Sáki asszony szeretne valamit mondani? Do you want to say something, Sáki asszony? Köszönöm szépen, Doris. Csak meg szeretném köszönni a kollégáknak a konstruktív együttműködést. Azt gondolom, hogy mi fontos, hogy jó támogatást adjunk a külügyi szolgálatnak és a biztosnak, segítve azt, hogy az EU aktív szerepet játszon a világban, és hozzájárulhasson a kulturális sokszínűség való megvalósulásához. Egész egyszerűen csak köszönettel tartozom mindenkinek. Rendben van, hát akkor kezdjük. Egyes bekezdés, egyes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. 40-es. Kompromisszumos 40-es. Illetve kompromisszumos mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 46. 43. Na hol is van? Mondja az elnökasszony. Nem látom a 43-at, mondja továbbra is az elnökasszony. 43, yeah. 43, yeah. Tehát ki van mellette, ki van ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 47-es mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 48 mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 49 mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. Kettes kompromisszum, mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 54 mellette, ellene, tartózkodás, elfogadva. Tehát angolul fogok beszélni, mert különben teljesen elnézést kérek, elnézést. Nem olyan nehéz ez az angol nyelv. Hármas kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 59-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadta, elutasítottuk. Négyes kompromisszum mellette, ellenem tartózkodás elfogadtuk. Ötös kompromisszum mellettem, ellenem tartózkodás elfogadtuk. 69-es kitámogatja. Ki ez, aki ellenzi? Tartózkodik-e valaki? Elfogadtuk. 70-es módosító kitámogatja. Ellenzi valaki? Tartózkodott valaki? Elfogadtuk. 71-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. Kette szóbeli módosító mellettem, ellenem, tartózkodás. Hát ezt le kell ellenőriznünk. Megnyitom a szavazást. Jeje. Yeah, yeah. Vote is closed. Lezárom a szavazást. Mi történik, kérdem én? Kérdi az asszony. No. Okay, it doesn't work. The same happens with Costa. Okay, we restart. Újra kezdjük a, az elektronikus szavazást. Megnyitom az elektronikus szavazást, még egyszer mondom, a kettes szóbeli módosító tárgyában. Lezárom a szóbeli szava, a elektronikus szavazást. Most megszámolom ezt, aztán megszámolom a többit. 14-en mellette, 11-en ellene, az sem működik. Tehát 15-en mellette, 10 ellene elfogadtuk. Hatos kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadva. 77-es, két részben első rész mellettem, ellenem tartózkodás utasítottuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 78 kitámogatja. Ellenzéje valaki tartózkodik, elfogadtuk. 72-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 79-es mellette ellene ki tartózkodott, csek. Megnyitom a szavazást, ellenőrizzük le. Lezárom a szavazást. Costa kollégával 13-a mellette, 10 ellene, egyen tartó, egy valaki tartózkodott elfogadva. 80-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 81, nem, nem, nem. Igen, tehát akkor mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 83-as mellettem. Bocsánat, igen, igen, 87-es, tehát a 87-es mellettem, ellenem. Tartózkodott-e valaki? Elutasítottuk. Nem, ellenőrizzük, 87-esről szavazunk elektronikus módon. Lezárom a szavazást, melyet meg is nyitottam. Nos tehát. 8 a mellette, 17-en ellene elutasítottuk. Hetes kompromisszum. Igen, elfogadtuk ezt is. 101-es, ki van mellettem? Ellenem. Tartózkodás, elfogadtuk. 98-as mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 102-es kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 100-as mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene, tartózkodás elfogadtuk. 107-es mellette ellene, tartózkodás elutasítottuk. Tízes kompromisszum mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 113-as kitámogatja, kiellenzi, tartózkodott-e valaki, elutasítottuk. 114-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 115-ös és 16-os mellette, ellenem, tartózkodás, ellenőrizzük le, megnyitom a 115-ről a szavazást. 115. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 20 mellette, 6 ellene. Elfogadtuk. 11-es módosító mellette, 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 122-es mellette elfogadtuk. 123-as kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodott-e valaki? Elutasított? Nem? Leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Melyet lezárok. 11 -e mellette, 13-an ellene elutasítottuk. 124 kitámogatja. Ki ellenzi? Tartózkodás ellenőrizzük le. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 11 mellette. Kosta, Kosta úr, hova? Ellenem! mellette, mellette. 12 mellette, 14-en ellene. Elutasítottuk. Százhuszonöt mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 126-os mellettem, ellenem, elfogadtuk. 126, 127 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 128 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 129 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 1-3-0 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette ellene elfogadtuk. 135 mellettem. Ellene tartózkodás. Elutasítottuk. 137 mellette ellenem tartózkodás. Elfogadtuk. Elfogadtuk, igen, igen, igen, mondja az elnök. 101-3-7, megnyitom a szavazást, ellenőrizzük ezt csak le. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. És ön, kollega? Igen, 15-13 ellenében elfogadtuk. Hát elnézést kérek, de így volt. Ugye? Egy három kilenc mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elutasít. Nem, megnyitjuk a szavazást. Yeah. Vote is 15 against. 15-en ellenem, és 11 mellette. Elnézést kérek, kedves hölgyeim, de ez egy masin, ez egy gép. 138. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás elutasítva. 136 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 140 mellettem, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 165 mellette, ellenem, elfogadtuk. 141 mellette, ellenem, tartózkodás, elutasítva. 142 mellettem. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 143 mellettem, ellene tartózkodással utasítva. 144 mellettem, ellene tartózkodással utasítva. 45-46 azonosak, mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 147-es. Bocsánat, nem. 150-es. Kitámogatja. Mellett, ellene tartózkodás elfogadtuk. 151-es kitámogatja. Ellene ki van. Tartózkodás. Elúttasi? Nem, leellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. 151-esről szavazunk. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 19-9 ellenében. 152-es mellettem. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 153-as mellette ellene tart. 153-as, arról szavazunk, igen. Tehát mellette. Láttam, láttam, elfogadtuk a 153-ast. 154-es mellettem, ellene tartózkodás elutasítva. 158-as kitámogatja, ki van ellene tartózkodás elutasítottuk. 159 mellette Elfogadtuk. 160 mellette, ellenem, tartózkodás elfogadva. 161-es mellette. Ellene, tartózkodás elutasítottuk. Nem, megnyitom a szavazást. 161-esről szavazunk, lezárom a szavazást. 15-13 ellenében elfogadtuk. 163-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 164-es mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. 166-os kitámogatja. Ellene tartózkodott-e valaki? Ezt le kell ellenőriznünk, tehát megnyitom a 166-osról a szavazást. Lezárom a szavazást. In favor, what are you, Costa? Kosta kollega, igen, tehát 13-13 ellenében elutasítottuk. Nem, 13-13 ellenében el van utasítva. Valaki mondani valami más? Hát ez szabály. Nem én, ez szabály. Nem kellett volna Kosta kollégát megkérdeznem, akkor világosabb volna a helyzet. 165. Mellettem. Ellene tartózkodás elutasítottuk. 167. Mellette ellenem tartózkodás elfogadtuk. Négyes. Módosító elfogadtuk. 169 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 170-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 171-es mellette, ellene, tartózkodás. Koszta kollega saját módosítója ellen van? Hát akkor még egyszer. Ne zaklasson fel, Koszta kollega. 171 ki van mellette. Wunderbar, mindenki helyes. Az előbb nem emelgették így a kezüket. Lehet, hogy túl gyorsan csinálom. 172 mellette, ellenem, tartózkodás 174 mellette ellenem tartózkodás elutasítva. 175 mellette ellenem tartózkodás elutasítva. 176. Két részben. Első rész kitámogatja. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellettem ellene tartózkodás elutasítva. 177-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 178 mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 5-ös szóbeli módosító mellette, ellenem tartózkodás elfogadva. 180 kitámogatja. Ki van ellenem? tartózkodása elutasítva. 181-es módosító kitámogatja szavazatával. Ki ellenzi, ki tartózkodott, elutasítottuk. 182-es, ki van mellette? Ki ellenzi? Tartózkodott valaki, elfogadtuk. 183-as, ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodott valaki, elfogadtuk. Ki szavaz igennel a 13-as kompromisszumra? Ki szavaz nemmel? Ki tartózkodik, elfogadtuk. Lépjünk tovább, és nézzük meg a 188-as módosítót. Ki támogatja szavazatával? Ki ellenzi? Ki tartózkodott? Elutasítottuk. Megnyitom a következő szavazást a 188-asról. Lezárom. 19 a 7 ellenében elfogadtuk. 189-es módosító. Támogatja valaki, ellenzi valaki, tartózkodik valaki, elfogadtuk. A 14-es kompromisszumról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 13-as, kitámogatja, kiellenzi, Ki ellenzi? Tartózkodás. Nem világos, megnyitjuk az elektronikus szavazást a 13-as módosító indítványról. Lezárjuk. Tizenhét-tizenegy ellenében elfogadtuk. 15-ös kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 17-es mellette ellene tartózkodás elfogadva. 16-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 17-es kompromisszum mellette ellen tartózkodás elfogadva. 23-as mellette ellenem tartózkodás. Maria Jumas Timerzó. Maria, mindig fel kell tennie a kezét, hogy jól lássuk. Tehát akkor most megnyitom erről a szavazást, lezárom a szavazást. 9 mellette, 18 ellenem. 19 ellenem. 25-ös mellettem. Ellenem elutasítottuk. 26 mellette, ellenem, a 27, bocsánat, 28, 28 mellette, ellenem, elfogadtuk 29-es, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30-es mellettem, ellenem tartózkodás elutasítottuk. 18-as kompromisszum mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva. 31 és 34 mellettem, 33-34 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellette ellenem tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük le, rendben van. Megnyitom a 35-ösről a szavazást. Működik már a szavazókártyám, mondja Koszta képviselő. Lezárom a szavazást. Tizenketten mellette, tizen, tizenöten mellette, tizenketten ellene. Köszönöm, hogy kiigazítottak, illetve hogy leellenőriztük. Én mellette voltam, nem arról van szó, de nem jól láttam a többségi viszonyokat. 19-es kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Egyes módosító. Mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kitámogatja. Mell ellene tartózkodás elfogadva. Hármas mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Nem, nem elutasítva, leellenőrizzük Megnyitom a szavazást, lezárom a szavazást. Elfogadtuk 17-11 ellenében. Négyes mellette ellenem tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hetes mellette ellene tartózkodás elfogadva. Nyolc mellette ellene tartózkodás elfogadva. Kilences mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ellenőrizzük le 9-est. Closed. Closed. Mm. Rejected. okay. Final vote. Elutasítottuk 9-19 ellenében. Végszavazás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26-0 ellenében, tehát egyhangon fogadtuk el. Még euh, Migalski kollégia is rászavazott. Első alkalom, hogy velünk szavaztak. Ott hátul, ott, ott maguk. Nem maga, nem, nem, maga ott, maga, maga. Köszönöm szépen, kéri a szót? Nem kéri, ugye nem kéri. Omen Reike, minden rendben van? Köszönöm szépen, akkor követ, tovább is lépünk, következő szavazás. Köszönöm szépen, hát ez is egy nagy falat lesz, és nem is egyszerű. Sánchez Schmid jelentése. Akarsz mondani valamit? Tessék! Köszönöm, elnök asszony, csak nagyon gyorsan szerettem volna köszönetet mondani a kollégáknak, akik igen nagy együttműködést produkáltak, és hát szeretnék hangot adni elégedettségemnek. A jelentésről, a kreatív iparkultúráról, ami sok nehéz helyzetben levő gazdaságnak komoly reményel kecsegte. Itt valóban mm, hatalmas potenciáról van szó, a növekedéshez, a fejlődéshez. Köszönöm mindannyiuknak a hozzájárulást, a munkát. Tegnap érkezett meg a végleges lista. Én is szeretném megköszönni a készsége. Árnék előadóként is mondom azt, hogy komoly hozzájárulással éltünk tehát mindenkinek valóban hálával tartozom, a jelentéstevőnek is, hogy javasolta, hogy legyen egy fehér könyv erről a nagyon fontos kérdésről. Ez egy tényleg értékes hozzájárulás. Nem volt ez egy egyszerű eset, az összes többi bizottság véleményét kell figyelembe venni. No, nothing. Okay. Más nincs? Jó. Na, most németül fog beszélni. Mellette ellene tartózkodás. Ennyit kell megtanulni für, dagegen, enthaltungen. Szépen szól, nem? Na, tehát mellette ellene tartózkodás, ezek a kulcsszavak. Kezdjük. 52-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 53-as mellette, ellene, tartózkodás, ezt leellenőrizzük. Megnyitottam a szavazást. Lezártam. Elutasítva. 15-13 ellenében. 54-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 56-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. A regi 11-es módosítója mellette ellenszavazatok, tartózkodás, ezt ellenőrizzük. Megnyitottam, lezártam, 17 nem, 10 igen, elutasítva. Az ITRE 2 módosítója mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 58-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 59-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 60-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 61-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 62-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 65-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 66-os mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 67-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 68-as külön két részben, első rész mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, megnyitottam. Első rész mellett nézzük ki szavaz. Lezártam a szavazást. 15 a 14 ellenében elfogadtuk. Második rész, mellette ellenszavazatok, tartózkodás, ezt is le kell ellenőrizni. Tehát a második részről megnyitottam a szavazást. Lezártam. 16 nem, 13 igen, elutasítva. 69-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 72-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 71-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 73-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 70-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 74-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 75-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 76-os mellette ellene. Mi a baj? Ellenőrizzünk valamit? 75-ösről akkor elektronikusan megnyitottam a szavazást. Majd lezárom. 18-11 ellenében, hát ennél rosszabb nem is lehetne elutasítva. tartottam, 76-os. Mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 138-as. Mellette, ellenszavazatok, tartózkodók. Ezt is ellenőrizni kell. Megnyitottam, tessék. Lezártam. 20 igen, 9 nem, elfogadtuk. Az Ample 22-es módosítója mellette nem, Javítja magát itt az elnök. 78-as módosító két részben, első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. 79-es mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 80-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Szóbeli kiegészítés 1-es, féle módosító, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 82-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Tegnap került egy olyan bejelentés, hogy lennének még módosítók, amiket most nem tudom, hogy benyújtásra kerültek. Hát ma kell bejelenteni, hogyha nem teszi ezt, akkor nem tudok róluk szavazni. Ja nem erre? Nem erre a jelentésre? Jó. Akkor minden rendben, bocsánat, a Sánchez ez kívánja majd ezeket benyújtani. De ennyire a szívemen viselem a liberálisoknak a módosítóit. Hát ki van még ilyen ebben a házban? 84-es mellette, ellene tartózkodók. Ezt is leellenőrizzük. Megnyitottam 84-esről. Lezártam. 23 nem, hát ezt elutasítottuk. 86-os mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 87-es mellette, nem? Jaj, kihagytam valamit, bocsánat, 85-ös mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk 87-es mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk 88-as mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Kettes szóbeli módosítót kitámogatja, ki van ellene, tartózkodnak, elfogadtuk 89-es mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Az Ample 16-os módosítója mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 92-es mellett két részben, első rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, második rész mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 93-as mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 94-es mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 95-ös és a 96-ost együtt vesszük mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 97-es mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. 99-es, 98-os ezek azonosak, mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 104-es mellette, ellene tartózkodik, elutasítottuk. Százas mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 102-es mellette, ellene tartózkodók. Mi a baj? 102-es? Nem vonták ezt vissza, 102-es nem vonták vissza. Még egyszer. 102-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 105-ös ellet, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 106-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 107-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 108-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 109-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 111-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 110-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 112-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 113-as mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 114-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 115-ös Utasítottuk 116-os és a 117-est együtt vesszük mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 118-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 119-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 120-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 123-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 121-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 125-ös mellette ellene. Mi a baj? 125-ös, de nem vonták vissza. Szerintem nagyon egyértelműen megfogalmaztam ezt németül. Not vizrón. A tolmácsok hibája bizonyára. Tehát 125-ös mellette, ellene tartózkodók. 126-os következik, mellette, ellene tartózkodás elutasítva. Júri 1-es mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 128-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 129-es mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Ittre 19-es módosítója mellette ellenszavazat tartózkodás elfogadtuk. 130-as. Nem? Ez fogyott vált? Akkor a 131-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 132-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 133-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 134-es három részben. Olyan szép. Első rész mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, második rész mellette, ellene tartózkodás elutasítva. kosta asszony, az ön bodosítójáról szavazunk, mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 136-os mellette, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 137-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ample 23-as módosítója mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 140-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. 141-es mellette ellenszavazatok. Ezt csekkoljuk megnyitottam a 141-esről a szavazást. 141-es tehát. Lezártam, de belét úr valószínűleg ellene szavazott. Megjegyzésem szerint 16 igen, 13 nem. Elfogadtuk. 135-ös mellette. Az ITRE 10-es a következő, bocsánat, javítja magát az elnök, kipipáltuk a többi, tehát ITRE 10-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 142-esről nem kell szavazni, 143-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 145-ös hmm, mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 146-os mellette ellenszavazatok, tartózkodók elfogadtuk, 147-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Ez MP 8-as mellett kiszavaz, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 149 mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Regi 12-es, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. Regi 8-as, mellette, ellene, ellene, tartózkodók elutasítottuk. 151-es mellette, ellene, tartózkodók elfogadtuk, 152-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, 153-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 3-as szóbeli módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 154-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 156-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 157-es mellette ellene tartózkodók elutasítva. Nem, 159-es. Ezt visszavonták, 160-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 161-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 162-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 163-as mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük. Megnyitottam, tessék. Lezártam. 15, igen, 14, nem, elfogadtuk. 166-os a következő, mellette, ellene, tartózkodók. Támogatja? Ja nem. Nem, bocsánat, javítja magát az elnök. 164-es, még egyszer. Mellette. Ellene. Tartózkodás. Elutasítva. 165-öst visszavonták, 166-os. Mellette kiszavaz. Ellene. Tartózkodik, elfogadtuk. 167-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadtuk. 168-as, mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 169-es, mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk. 171-es, mellette, ellenszavazatok, tartózkodók, ezt elutasítottuk. 173-as, mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. 174-es, mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, itre 20-as, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 176-os, mellette, ellene, még egyszer, 176-os, tehát mellette kiszavaz, kiszavaz ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 177-es, mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva, 178-as, mellette, ellene tartózkodik, elutasítva 179-es mellette ellene tartózkodnak, elutasítva 180-as mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk 181-es, dafür, dagegen, enthaltungen elutasítva 182-es, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 10-es, mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk 13-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 14-es mellette, ellene tartózkodik, elfogadtuk. 15-ös mellette, ellene tartózkodik, el, elutasítva. 16-os mellette, ellene tartózkodnak, elfogadtuk. 18-as mellette, ellene tartózkodnak, elfogadtuk. 19-es mellette, ellene Ezt ellenőrizzük. Tehát 19-esről elektronikusan tessék. Lezártam. 18-11 ellenében elutasítva. 20-as. 20-as preambulum. Mellette, ellene, tartózkodik, elutasítva. 21-es mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 22-es mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 23-as mellette ellene tartózkodik, elfogadtuk. 24-es mellette ellene tartózkodnak, elfogadtuk. Inte 1-es mellette ellene tartózkodik. Ezt ellenőrizzük, megnyitottam. Lezártuk. Elutasítottuk. 25-ös mellette, ellene, tartózkodnak, elfogadtuk. 26-os mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 4-es szóbeli módosító mellette, ellene, tartózkodnak, elfogadtuk. 28-as mellette, ellene, tartózkodik, elfogadtuk. 29-es mellette, ellene, tartózkodnak, elfogadtuk. Itre egyes, egy módosítója mellett kiszavaz ellene, tartózkodnak, elfogadtuk, 30-as. Nem? Ezt elfogadtuk. Akkor 31-es mellette ellene tartózkodnak, elfogadtuk a kosztá, illetve elutasítottuk a kosztát. 32-es mellette ellene tartózkodnak, elutasítottuk. 33-as mellette ellene tartózkodnak, elfogadtuk. 34-es mellette ellene tartózkodnak, elfogadtuk. Ó, Kelly úr, Írországban van és uh, Szent Patrik egészségére iszik. 35-ös mellette ellene tartózkodik. 36-os mellette ellene tartózkodik. Elfogadtuk. Tegnap elmagyarázta, úgyhogy sörözni kell ma. Nem én találtam ki. Kelly úr mondta. 37-es mellette, ellene. Ellenőrizzük, megnyitottam, tessék a 37-esről. Lezártam. 20 nem, 9 igen, elutasítva. Az Ample C mellett kiszavaz ellene, tartózkodók elfogadtuk, 38-as mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. 39-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 40-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Regi 1-es mellette ellene tartózkodók elutasítottuk. 41-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 42-es mellette ellene még egyszer ellenőrizzük, akkor elektronikusan hol tartunk? 42-es. Megnyitottam. Lezártam. 20 igen, 9 nem. Hát elfogadtuk. Ample E nem, 44-es következik. Mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 45-ös mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 46-os mellette, ellene tartózkodók elfogadva, 47-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 48-as mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 5-ös szóbeli módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 6-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, egyes, módosi, egyes mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk, kettes mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk, hármas mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, négyes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, ötös mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, hatos mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, hetes mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, nyolcas mellette ellene tartózkodás elfogadva, kilences mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. In, was ist jetzt da? Inter? Was ist denn das hier? Oh Gott, ihr Leute. Ja.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 ajánlások ezek, hármas mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 4-es, 5-ös, 6-os, 7-es, 9-es lehet együtt megszavazni? Vagy szavazni róla? Nem? Jó, akkor külön 4-es mellette. A liberálisok nem akarnak. 4-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, ötös mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hatos mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, hetes mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, kilences mellette, ellene, tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük. Kilencesről megnyitottam. Kilencesről tehát. Lezártam. Elutas. E- elfogadtuk, bocsánat. Tízes mellette ellene tartózkodás elutasítva, 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Ample módosító következnek, 1-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 2-es mellette ellene tartózkodik elutasítva, 3-as ajánlás mellette ellene tartózkodás elutasítva, következőkről nem kell szavazni, 6-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 4-7-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 10-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 11-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 14-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 17 esre nem kell, 18-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 19-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 20-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 21-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 24-es mellette ellene tartózkodnak elutasítva, 25-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva. 27-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 29-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 30-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 31-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 32-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. A prem B és D preambulum együtt mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. Jesszusom, tre. Hát már itt összeakad a nyelvem német nyelven. Szörnyű. Hármas. Mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. Négyes. Mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Ötös. Mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hatos mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, hetes mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, nyolcas mellette ellene tartózkodók elutasítottuk, kilences, hú, ez még két részben is jön te jó ég. Első rész mellette, tartoz, ö, ellene tartózkodók elutasítottuk, második rész mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. El 11 es nem kell szavazni, 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 13-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14-ről nem, 15-ről nem kell szavazni, 16-os mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 17-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 18-as mellette ellene tartózkodnak elutasítottuk. Regi Kettes suggestion, mellette ellene tartózkodók. Ezt ellenőrizzük. Megnyitottam. Regi 2. Szavazzatok, szavazzatok! Regi 2 látható a listán, lezártam. 17 igen, 12 nem. Mindenki rosszul szavazott? Pont fordítva szavaztatok. A rossz szavazatokat nem számolom, de hát maguk itt a koordinátorok, úgyhogy koordináljanak. 17 a 12 ellenében elfogadtuk. Akkor most mi jön? Hármas. Mellette, ellene, elutasítottuk. Négyes, mellette, ellene, tartózkodnak, elfogadtuk, ötös mellette ellene tartózkodnak, elfogadtuk. Már megint külön szavazunk, részenként három részben, első rész mellette, ellene, tartózkodók, elutasítottuk. Kettes mellette, ellene, elfogadtuk, harmas mellette, ellene, tartózkodnak, elutasítottuk a harmadik részt. Hetes mellette, ellene, tartózkodók, elfogadtuk, kilences mellette, ellene, tartózkodnak, elutasítva, tízes mellette, ellene tartózkodók elutasítottuk. Juri következik, kettes mellette, ellene tartózkodnak elutasítottuk, hármas mellette, ellene tartózkodnak, ellenőriznünk kell. Megnyitottam a hármasról, Juri hármasról tehát szavazni. Lezártam. 29 igen, egy nem. Túl gyors vagyok bizonyára. Ezen múlik. Négyes mellette. Elfogadtuk ötös mellette. Ellene. Tartózkodok, elutasítottuk. Hatos mellette. Ellene. Tartózkodnak, elutasítva. Hetes mellette. Ellene. Tartózkodók, elutasítottuk. Nyolcas mellette. Ellene tartózkodnak, elfogadtuk, 9-es mellette, ellene tartózkodók, elfogadva, 10-es mellette, ellene tartózkodva, elfogadtuk, 11-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, 12-es, 12-es, haladjunk, haladjunk, folytatjuk, 12-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, 13-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, 14-15 BCD-t együtt lehet jó, akkor próbáljuk meg együtt. Mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. E, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. F, mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. G, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Akkor végszavazás, zárszavazás, megnyitottam, ki tudja támogatni ezt az imósú módosított jelentést. Maria, itt van, itt van. Itt ül. Lezártam. Lezártam. 26 igen, két tartózkodás mellett elfogadva, és köszönjük Maria Sáncheznek a munkát és az árnyékjelentéstevőknek is a munkát. So I have a question. Kérdésem van. Még két szavazással előttünk, de Martínez Martínez úr itt van. Folytassuk a szavazást, és utána eltűnnek, és nem hallgatjuk meg Martínez Martínez urat. Folytassuk a szavazást? De aztán kérem, kérem, maradjanak itt. Nagyon-nagyon málpoli volna, hogyha nem itt volnának. Madame Vergier, öné a szó, parancsoljon. Jó, csak visszavonnám a 15-ös számú módosítót. Yes, yes, yes. Thank you, Chair. Um... Köszönöm szépen, elnök asszony, mondja a következő felszólaló. Nagyon nehéz volt ezt a jelentést összeállítani. Úgy éreztem, hogy egy nagyon hasznos jelentést készítettünk el. A bizottság közleményén alapult ez a magyar elnökség is prioritásos témává tette ezt, tehát nagyon hasznos és sikeres volt az együttműködés, és mind a munkatársaknak, mind a profiknak, akikkel együtt dolgoztunk, mind természetesen az árnyék jelentéstevőknek köszönettel tartozom a munkáért. Köszönöm mindenkinek! Rendben van, akkor haladjunk. 22-es mellette, ellene, tartózkodás alutasítva, egyes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 27-es mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 28-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 30-as mellette, ellene tartózkodással utasítottuk. Egyes szóbeli mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 31-es. Nem. Nem, a 31-es nem. Hármas kompromisszum mellette. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 33-as mellettem. Ellene. Tartózkodás elfogadtuk. 35-ös mellette. Ellene. Tartózkodással utasítottuk. 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 38-as mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. Kettes szóbeli mellettem ellene tartózkodás elfogadtuk. 40-es ellene, mell- mellette, mellette tehát, ellene tartózkodás lecsekkoljuk. 40-es, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 17 mellette, 10 ellene elfogadtuk. 41-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 42-es mellettem, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 4-es kompromisszum mellettem, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 44-es mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 45-ös mellettem, ellene tartózkodással fogadtuk, 46-os mellette ellene tartózkodással fogadtuk, 47-es mellette ellene tartózkodással elutasítottuk. 48-as mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 49 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 5-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 53-as mellette ellen tartózkodás elfogadtuk. Hármas módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes szóbeli módosító mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 56 és 57 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 58-as mellette ellene, tartózkodás, szavazzunk, ellenőrizzük, ezt le megnyitom a szavazást az 58-asról. Lezárom a szavazást. 15-12 ellenében elfogadtuk. 59-es, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 60-as, mellette, ellene, tartózkodással utasítottuk. Hatos kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 62-es mellette, ellene tartózkodással utasítva. 63-as mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 64-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 7-es kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 70-es mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Elutasítottuk 68-69 egyben mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 71 mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. 72 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük? Jó van, nézzük meg. Tehát megnyitom a 72-esről a szavazást. Köszönöm. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk 17-10 ellenében. 73-as ellene, mellette, elnézést, így az elnök. Tehát mellette, ellene. Tartózkodás elutasítottuk. 76 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 8-as kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 77-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 78-79 azonos mellette ellene tartózkodás. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 12 mellente, 13 ellene elutasítottuk. 80-as mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 81 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 82-83-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 84 mellette ellene tartózkodás elfogadva. 85 elfogadva. 10-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 88 mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 89 mellette, ellene tartózkodás elutasítva, 90-es mellette, ellene tart, nem ezt ellenőrizzük le. 90. Ist geschlossen. Lezárom. 14-12 ellenében elfogadtuk. Hármas módosító. Bocsánat, ellene mellette tartózkodás elutasítva. Ötös módosító mellette e, elnézést, bocsánat. Tehát a négyes, akkor négyes mellette ellenem tartózkodás elfogadva. Ötös mellette ellene tartózkodás elfogadva. Hatos mellette ellene Megnyitom a szavazást. Abstimmung ist geschlossen. 13-13 ellenében elutasítottuk tehát. Hetes mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas mellette, ellene, elutasítva. Kilences mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 11-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 11-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 15-ös kitámogatja. Szavaz-e valaki nemmel? Tartózkodás elutasítva. 16-os visszavonták. Bocsánat, a 15-ös jön. 15-ös kitámogatja. Nem, hát erről már szavaztunk az előbb. A 16-ost ugye meg visszavonták. Tehát akkor mi jön most? Mi jön most a 17-es? 17-es mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 18-as mellette. Ellene tartózkodás elfogadva. 19-20 azonosak mellette. Ellene tartózkodás elfogadtuk. 21-es kitámogatja. Ellene ki van. Tartózkodás elutasítottuk. Ellenőrizzük le? Rendben van. A 21-esről megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 12-15 ellenében elutasítva. Egyes jelentéstevői mellette, ellene tartózkodás elfogadva. Kettes mellette, ellene tartózkodás elfogadva Végszavazás. Elektronikus módon megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 27-0 ellenében. Ó Istenem, hát ez egy csoda. Kéri még -e valaki a szót? E még a szót valaki kérje? Eh, eh, Köszönöm szépen, eh, elnök asszony. Meg szeretném köszönni a jelentéstevőnek, Hannibal asszonynak a kitűnő munkát. Sokszor megállapodásra tudtunk jutni, és ez pedig azt mutatja, hogy a különböző frakciók is milyen kitűnően együtt tudnak működni. Remek, hát a világ mégiscsak helyén van és rendben van. Lé, térjünk el a következő szavazásra. Hát ez rövid, ez rövid. Benerab asszony. Én egyszerűen csak megköszönni szerettem volna a kollégánknak a munkát, én is nagyon érdekesnek tartottam. E, Köszönöm mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ez volt az egyes, ugye? Kettes. Mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. Négyes mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, ötös mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Hatos első rész mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. Nyolcas okafogyottá válik, hatos split volt. Hol is van a split volt? Tehát ez okafogyottá válik, nem? Nem, az 8-as válik okafogyottá. Tehát a 6-osban a második részről szavazunk. Mellette ellene nem fogadtuk el. 9-es. Kitámogatja. A 10-es módosító okafogyottá vált, tehát a 9-es. Ja, bocsánat, ezt elutasítottuk. Ja, ja, ja, persze, igen. Istenem, Istenem. Így az elnök. Tízes tehát mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük le, megnyitom a kilencesről az elektronikus szavazást. Lezárom a szavazást. 14-11 ellenében elfogadtuk. 11-es. Mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 13-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 12-es mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 15-16 azonos mellette ellene tartózkodás. Hát ezt ellenőrizzük le, nem látom jól. Megnyitom a szavazást a 15 és, és a 16-os módosító ügyében. Lezárom a szavazást. 18 mellette, heten ellene elfogadtuk, 14-es mellette, bocsánat, a kettes kompromisszum, igen, a kettes kompromisszumra térünk rám, kettes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadva. 21-es. Split volt. Első rész mellette, ellene tartózkodás elfogadta, második rész mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk. 22-es. Mellette, ellene tartózkodás Ellenőrizzük ezt le. Megnyitom a szavazást a 22-es ügyében. Lezárom a szavazást. Elutasítva 13-11 ellenében. 23-as mellettem, ellenem, tartózkodás elfogadva. 3-as kompromisszum mellettem, ellene tartózkodás elfogadtuk. 26-os mellettem ellene tartózkodás. Ellenőrizzük le a 26-osat. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 12-14 ellenében elutasítottuk. 27-es. Mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadva. 28-as, mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk. 29-es, mellette, elfogadtuk. 30-as, kiszavaz mell- rá, ki van ellene, elfogadtuk. 4 és a 4-es kompromisszum kitámogatja, ki ellenzi, tartózkodás elfogadtuk. 33-as, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk. Zárszavazás, elektronikus módon megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. 26-0 ellenében elfogadtuk. Gratulálok Banarapatú asszonynak. Nos, kérek mindenkit, hogy maradjon itt, mert itt van Martinez Martinez alelnök úr kollégánk, aki most áttekintést fog adni a történelem háza ügyében. Nagyon érdekes, kérem maradjanak itt, nem is értem e mocorgást az ülésteremben. So, So once again. Tehát még egyszer, csitno, hát ez szörnyű, e felbojdulás. So, wie Sie alle wissen, haben wir mint minnyáján tudják, hosszú ideje zajlik a Történelem háza projektje, Pöttering volt házelnök kezdeményezte, és Martinez Martinez nagyban támogatja. A Költségvetési Szakbizottság meghozta a döntést, és így tudjuk, hogy a projekt elindulhat. Megadjuk Martinez kollégának a szót, hogy informáljon bennünket a projektről, hiszen ki, ha nem mi, ki érdeklődne ez iránt, a projekt iránt, hanem mi éppen ezért örülök, hogy még sok kolléga itt maradt az ülés sorokban, és nagyon remélem, hogy itt is maradnak a továbbiakban, parancsoljon. Köszönöm szépen. Elnök asszony, valójában, hát eh, meg kell mondani, hogy eh, nagy élmény és öröm volt itt jelen lenni a szavazáson, és megérteni, hogy hogy működik ez a bizottság. Irigylem is önöktől ezt a munkamódszert. Esetleg majd harmadik vagy negyedik életemben eh, én is eh, dolgozhatom így. Számomra el kell mondjam még ezt is, nagy öröm, akár hányszor idejöhetek és beszélhetek önökkel. Mindjárt az elején szeretném azt elmondani önöknek, hogy negyedszer jelenek meg a bizottságok előtt, azzal a célral, hogy elmagyarázzam a kollégáknak, hogy napra kész információkkal szolgáljak arról, hogy hogy is áll a mi ügyünk. Azért mondom ezt el, mert igen nehéz időszakot élünk meg. Az egyik fő kérdés, ami fölmerül, az az, hogy van-e vagy nincs átláthatóság, transzparencia. Erre fölmondom én azt, hogy hát negyedszer találkozom önökkel ebben az ügyben mindig is felkértek a bizottság elnökei, hogy tegyem ezt meg. legutóbb, itt létünk tavaly márciusra esik. Azóta egyébként fontos dolgok is történtek. Tehát itt létem fő oka az, hogy informáljam önöket, és persze az is, hogy hát együtt örüljek önökkel, és együtt reménykedjünk, bár aggályokban sincs hiány. Azért is jöttem, hogy tanácsokat és támogatást is kérjek önöktől. A tanácsaikra is szükségem van, hiszen önök számos ilyen kérdésen töprengnek, vitatkoznak, és ez az egész dolog, amit mi szeretnénk létrehozni, ez is egy kollektív eredmény kéne legyen. A segítség pedig, amit kérni szeretnék önöktől, az is indokolt, hiszen segítségre van jelen pillanatban szükségünk. Nem akarok most túl hosszasan elidőzni a projekt történetén, feltételezem, hogy önök is jól ismerik. Jó régen elkezdődött folyamatról van itt szó. Csupán azt szerettem volna Pontosabban két dolgot szerettem volna kiemelni a projektünk történetét illetően. Egyfelől, ami leginkább inspirált minket, az egy dolog, és nem probléma számomra ezt bevallani, hogy mindez ötletszerűen a Lipcsei Német Történelem házából származik, tehát egy németországi példát vetünk alapul. Ez reményt adott számunkra. Megnéztük a múzeumot, ezt a Bonni Múzeumot, és Hát egy fantasztikus tapasztalatnak tartjuk, és szeretnénk más országokban is megismételni. Meggyőződésünk volt, hogy, hogy fontos lenne az ifjabb generációknak továbbadni, megtanítani, elmondani, de nem is csak a fiataloknak, hanem az idősebbeknek is megmutatni egyszerűen azt, amit én eh, egy kontinens csodájának szoktam volt nevezni, egy eh, húsz évszázadnyi invázió, intolerancia, autoritarizmus és totalitarizmusban eh, töltött történelem után az a kontinens, amely mindig háborúkkal oldotta meg a konfliktusait. Nos, ugyanez a kontinens néhány évtized alatt megtért, átalakult egy békésen együttélő, toleráns, emberjogokat tiszteletben tartó ö, realitását, a vitás ügyeket, amelyeket a múltban erőszakkal oldottak meg, azt most arbitrátussal, tárgyalásos alapon. Tehát egy átmenet a konfrontációból az integrációba, az autoritarizmusból a demokráciába, és a háborútól a béke felé. Ezt én csodának tartom, nem isteni csodának, hanem a politikusok által megvalósított csodának, azon politikusokról beszélek, amelyek, akik a saját népeik érdekében dolgoztak. Tehát itt egy olyan pillanat volt, ban mondom ezt, amikor nem mindenütt a legnagyobb ö, tekintének és ö, elismerésnek örvendenek a politikusok, de azért el kell mondani a közvéleménynek, hogy igenis ö, itt megesett egy csoda, meg kell mutatnunk az új generációknak, hogy azért ez a csoda nem egy irreverzibilis dolog. Tehát nem feltétlenül egyszer mindenkor a konszolidált, ezt a csodás állapotot, ezt nap mint nap fönn kell tartani, meg kell próbálni a hatásait bővíteni még, és hát ez történik, ez történt, azzal is, hogy a kontinens újabb részeire terjesztettük ki ezt az állapotot, amely részek sajnos ebben a szabadságban nem végig ö, leleztek. És itt közép-kelet-európára gondolok, ö, ahol az embereknek ugyan azt mondták, hogy szabadon és a paradicsomban élnek, de valójában diktatórikus rendszerek, elviselhetetlen rendszerek alatt éltek. Ez a projekt alapcélja. Most persze sok kérdés merül fel, sok logikus kérdőjel jelentkezik, például, hogy egy parlament miért is bocsátkozik ilyen kezdeményezésbe. Én észszerűnek tartom a kérdést, általában a parlamentek nem Mm, fő feladata a parlamenteknek, hogy múzeumokat építsenek. A válaszadásnál azért tekintetbe kell venni azt, hogy a parlament azért Pöttering volt elnöke által tette meg ezt a kezdeményezést, és 15 év kellett hozzá, ez a projekt semmiféleképpen nem akart átmenni, túl sokan akartak ebben parancsolgatni. Ugye kezdetben parlament, bizottság, tanács, Belgium, és akkor a Szentlélekig ne jussunk el. Mindenki beleszólt, az egy előre megtett lépéshez kettőt hátra szoktak volt tenni ugye a nemzeti államok tanácsában is leginkább 27 termet szeretnének maguknak. Tehát ez a projekt nem erről szól, ez pont az ellenkezőjét próbálná leképezni. De mivel korábban nem működött a dolog, a projekt, valakinek az jutott eszébe, hogy Egyedül a parlament lehet az, látva, hogy hogy működik, eh, amely tovább viheti a projektet, de itt is ismertük a nehézségeket. Ez egy kihívás volt a parlament számára. Az a pluralizmus, amit a parlament képvisel, eh, képessé tesz minket, hogy ilyen kihívásokkal szembenézzünk, és meg is tettük, amit kellett. Nekem nem áll szándékomban mi a bizottság nélkül pusztán mi magunk, a parlament, noha ugye ez az intézmény az, amely egyedül garantálhatja, hogy a projekt tovább mehessen. Hát világos, hogy a bizottságot próbáltuk bevonni a szervezésbe a kezdetekben, magát a belga kormányt, Brüsszel vezetését is bevontuk, tehát megpróbáltunk minden lehetséges érintettet magunkkal ragadni, bár a felelősség a finanszírozás szempontjából is parlamenti felelősség volt. Persze ezzel kapcsolatban is merülnek fel majd kérdések, sokakban merülhet fel, hogy nem lett volna-e más alternatíva, de hát ezt az utat választottuk. Most a legutóbbi itt létem óta rendkívüli haladás történt, ezeket szeretném elmondani, és számomra ez nagy elégtétel. Egyik fő haladási pont vagy irány, ugye el kell mondanom, hogy itt párhuzamosan és egyidőleg két projekt ment előre, Egyrészt kiválogattuk, megválasztottuk azt a tudományos ekipe csoportot, amely létrehozza a múzeumot. Ez világos, hogy persze ezt a társaságot a különböző érintett szervek, biz, tudományos bizottság majd monitorozza és ellenőrzi, de a csoportot, a csapatot magát már kiválogattuk, és ez egy elég bonyolult, hosszadalmas szelekciós folyamat volt, ezt formálisan és hivatalosan is mondhatom. Nem csak hosszú és bonyolult eljárás volt, de összetett olyan szempontból is, hogy azért a parlamentben is elég abszurd bürokrácia szintek léteznek, amelyeken szinte nem lehet átjutni, úgy tudom, hogy maguk a képviselők se nagyon tudnak áthatolni mindegyiken, tehát azért az engedélyek és aláírások ért azért a, mint a pók kellett ugrálni, de a végére azt kell mondjam, hogy úgy tűnt, hogy a, az alagút végén csak fény van, de az soha nem éri el az ember. Nos, azért ebből a labirintusból is valahogy sikerült úgy kikeveredünk, hogy több száz jelöltből végül is kiválasztottuk ezt az ekipet, egyrészt az igazgató, igazgató nőről van szó egyébként, ö, személyében a tudományos csoportnál. Én egyébként helyeslem és jogosnak tartom azt, hogy ez egy bonyolult folyamat, már csak a rendkívül nagy létszám miatt is, amiből válogathatunk. Kilenc vagy tíz szakértői helyről volt szó, és erre igen sokan jelentkeztek. Az igazgató helyére kevesebb jelölt volt. Ugye, hogy itt most ismert történészről, vagy nagy múzeumigazgatóról van-e szó, tehát férfi vagy nő, mindenféleképpen olyan személy, amely nyelveket is ismer, talán egy bizonyos életkorral is rendelkeznek. Kiváló jelöltjeink voltak, de, de olyan olyan életkorúak voltak, akiknek mondjuk három évük lett volna létrehozni a múzeumot, aztán három napig tudták volna igazgatni. Úgyhogy egy sor olyan kondicionáló tényező is volt, amely nehezítette a dolgunkat. Van Nengel asszony, aki jelen van, és ajánlanám is önöknek, hogy egy meghallgatásra feltétlenül előbb-utóbb hívják meg. Véleményem az, hogy egy rendkívül érdekes, kiváló személy, és garantálni tudja a projektünk sikerét. Eh, az is egyébként a véleményem, hogy eh, érdekes lehet a bizottságuk számára a múzeum eh, tartalmi kérdéseiről is beszélni, hiszen ez az ő hatáskörre. Szlovén származású hölgyről van szó, aki aztán fogadott holland, illetve hát Hollandiába ment férhez. Európa tanácsnál is tevékenykedett, az évmúzeum múzeum zsűrit, európai múzeumának zsűri tagja volt, nagyon sok érdeme van, de mint mondottam, összetett folyamat kellett ehhez, amit aztán sikere vittünk. Van egy további bonyolult folyamatunk, az építészeti tervet kiválasztani. Ugye ez egy megépítendő múzeum, az elképzelés az, hogy az izbán résznél építik meg, tehát ahol a park van, a parlament parkja. Ez egy régi, régi szegény iskola volt, aki, amit emberbarát szervezetek hoztak létre. Az előző évszázad első évtizedeiben egyébként egy szecessziós Árnóvó épület, De nekem úgy tűnt, hogy ez, ér, ez jó lenne maga az épület is, építészek ezen nem értettek egyet. Az az előnye még megvan, hogy semmilyen kulturális történelmi védettsége nincs. És ezért a beavatkozások egyszerűbbek lehetnek az épületen. Nos, mi felvettük a kapcsolatot a Európa és Európán kívüli összes létező építészirodával 530-al beszéltünk. Vagy nem, bocsánat, 130-al. Ezek közül 26-an mutattak érdeklődést, 12 választanánk ki a tapasztalat, elemezték a tapasztalataik alapján, meg egyáltalán a megismert terveik alapján. 12-en terjesztenek be egy előtervet, egy előzetes elképzelést, amely ilyen kapcsolatban egy neves európai és nem csak európai építészekből álló zsűri fog vitatkozni, és majd hosszasan dönteni. A hat legjobbat először, aztán abból a kettő legjobbat. El kell mindjárt most mondjam önöknek, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat lesz és vita. Egyről már úgy tűnt, hogy jó lesz a szakemberek úgy vélik, hogy talán jobb kettőt választani, nem egyet. Tárgyalásra volt szükség. A két végső legjobbnak tartottnak el kellett mondani, hogy milyen javításokra lennének szükségek a terveikben. Ha csak egy terv lett volna, akkor ugye ez nem nagyon ösztönözte volna őket arra, hogy végrehajtsák a tanácsainkat. Tehát ezért is hosszabban nyúlt el maga a folyamat végén van egy, marad egy terv. Én úgy gondolom, hogy ezt kiosztottuk, nem tudom, csak egy van-e itt az elnökségnél, nem, kiosztottuk a bizottság tagjainak is a nyertes pályázatot. El kell mondjam, hogy amikor kettő maradt a pályázók közül, a végén megdöbbentő volt, hogy hát ezek abszolút profi építészeti stúdiók, irodák voltak, a nyertes is az, a nyertes egy nagyon ismert párizsi iroda, számos államban vannak hivatalok, a Petit Palais Múzeumot ők hozták létre, Toulouse-ban, tehát én azt hiszem, hogy tapasztalati szempontból és preszti szempontjából egy nagy építész iroda. Hát nagy sikernek tartjuk ezt a, a fejleményt, és további reményekkel tölt meg minket. Esetleg persze váratlanul egy sor akadály merült fel, amelyekről el kell mondanom, hogy ezek azért racionális és jogos akadályok, nem mindegyforma mértékben. A racionálisnak nevezhető akadályokat mindenféleképpen át kell vizsgálnunk, és a lehetőleg hideg fejjel, hogy mindenki számára kielégítő megoldást találjunk. Az említett akadályok természete mindenek előtt pénzügyi. Tehát a költségvetésünket érinti, és valahol azért az alapelvekre mennek vissza. Trüppel képviselő asszony majd elmondja, hogy mit gondol erről, neki ebben fontos szerepe van. Tehát itt olyan költségvetési megkötések léteznek, a 2010-es tavalyi költségvetésben már volt egy 10 millió eurós tétel erre vonatkozóan, 2011-re 10 és fél milliós. Gyakorlatilag ez a megvalósítási költség, míg 2,3 millió ebből az építészek díja. Nos, az említett költségvetési tételt 2011-re jóvá hagyták. Ez egy elfogadott tervezett költség, de Trüppel képviselő asszony által támogatott néhány ö, kollega jóvoltából tartalékba került ez az összeg. Ez azt jelenti, hogy a Költségvetési Bizottság egy sor igazolást kér a két és fél milliónyi részről, Ö, ez jogos is, hogy a költségvetés ezzel így foglalkozik. Van egy másik aggasztó dolog, hogy azok, akik a projekttel foglalkoznak, nos, úgy vélem, hogy a nehézségeiket nem csak annak köszönhetik, hogy, hogy nehéz megtudni, hogy mire szánják ezeket az alapokat. Van itt két még fontosabb kérdés. Mennyibe fog először is kerülni az össz megvalósítása, kivitelezése a múzeumnak, tehát amire felavatják, és azt hiszem, hogy ez több, mint ö, hiszen a két és fél millió euró ö, tartalékban van. Ugyanakkor van egy másik probléma kategória is, mégpedig az a kérdés, hogy mennyibe fog kerülni a működtetése a múzeumnak, hogyha egyszer megnyitották 2014-ben. Azaz, akkor, amikor az első világháború kitörésének évfordulóját üljük meg. Komoly kérdések ezek, mégpedig, hogyha felhasználtuk ezt a két és fél milliót, akkor mennyibe fog kerülni a múzeum működtetése? Ezeket a kérdéseket tisztázni kell, hogy mennyibe fog tehát kerülni, miután megnyitották a múzeumot. Hamarosan információkkal rendelkezünk, amelyekre szükség van, hogy megerősítsük ezt, az informá- ezt a tudásunkat. Ugyanakkor vannak olyan kollégák, akik információkat kérnek arról, azon elemekről, amelyek még nem állnak rendelkezésünkre. Persze, nem, hogyha nem vettek részt a vitában, akkor némi irritáció, némi idegesség keltődik a soraikban. Pöttinger kollega E, és én elmentünk a Költségvetési Szakbizottsághoz. E, aztán az elnökök értekezletében is részt vettünk, illetve a büróban az elnökség igen is részt vettünk. Elmondtuk a terveinket, és ugyanakkor a gépezet működésébe egy homokszem csúszott be, és nagyon fontos, hogy látni kell, hogy feszültségek is vannak, de persze van egy paradoxon is, hiszen vannak kollégák, akik eh, semmilyen információval nem rendelkeznek mm, a költségvetés tekintetében, és ők aztán felszólamolnak, és eh, dokumentumokat kérnek a kezükbe, olyan információkat, amelyeket már megküldtek nekik, eh, és amelyeket el kellene olvasniuk. Természetesen az én beszámolómat nem a titkárságnak készítettem el, és persze megvádolhatnak azzal, hogy hiányzik az átláthatóság, de azt nem lehet mondani, hogy egészen a dolog végéig a, ne informáltuk volna a bizottságot, illetve a kultúral, kult szakbizottság elnökét és alelnökét. Y a título individual ha estado allí porque es el presidente de la Comisión de Presupuestos. Como... Nos, persze e, ez utóbbi a Költségvetési Bizottság elnökeként vett, vett részt, nem azért, mert barátnőm, hanem azért, mert a, az érintett bizottság elnöke és e, teljes felelősségi köre alapján e, tette. Pak, ez Spak elnök négyszer eh, kérte, hogy eh, jelenjünk meg. Szerencsére az a lényeg, hogy a két és fél millió, millió euró most rendelkezésre áll, felszabadították, tudunk az építészekkel beszélni, ami aztán természetesen lehetővé teszi azt is, hogy mindazt kiavítsuk itt a dolgokban, amit kiavítandó. De mi is ez? Mit kell még tovább javítanunk? nem pusztán ö, vitatott összegek bemutatásáról van szó a múzeum megvalósítása kapcsán. Bár el kell mondanom ezzel kapcsolatban, hogy azok a, az ülések, amelyeken részt vettem, nos azt mutatták nekem, hogy hát itt vannak olyan kollégák, amelyek hirtelen, mintha az égből potyantak volna, felfedezték, hogy 50 millió helyett valami 100 millióba kerül, de én nem tudom, hogy ezeknek a kollégáknak az országában így működnek a dolgok, másút nem. Amikor készül egy előzetes költségvetés tervezet, talán Maria Teresa jól fogja tudni, hogy mire utalok, nagyon nagy erőfeszítéseket tettünk, annak érdekében, hogy észszerűek legyenek ezek az előzetes becsült adatok, és megbízhatóak. Nagyon nehéz a múzeum működésének a költségeit meghatározni. Itt is egyébként folytattunk becsléseket, és ezek egyáltalán nem nevetségesek. Akkor válnak azzá, ha bármelyik tagállamunk múzeum költségéhez hasonlítjuk őket. De mondjuk a megnyitáshoz 12-13 millió kell 2012-re, 13-asra 20, 14-re 15 millió, ugyanis arról van itt szó, hogy az East menépület struktúráját először meg kell erősíteni, aztán egy részét átépíteni, alkalmasát tenni a szükséges struktúrák építésére, és itt gondolok a multilingvisztikus, többnyelvű megoldásokra. Itt nem csak arról van szó, hogy van egy állandó 4000 négyzetméteres kiállítótér, hanem ki kell alakítanunk időszakos kiállító helységeket, ez iránt nagyon nagy volt az érdeklődés. Hogy mennyibe fog kerülni a múzeum működése? Körülbelül 13 millió euróba évente. E, ezt becsüljük. Persze ez vitatható nyilvánvalóan, de gondoljanak abba vele, hogy a szombaton vasárnap is nyitva kell legyen, a biztonsági okokból elég sajátos üzemi költségei vannak. a fejezném be, hogy még egy dolgot elmondok. Nyilvánvalóan ez a projekt nem kíván a parlament egy DJ-vé válni. Ahogy a német történelem házánál is történt, ez a múzeum is egy önálló, autonóm intézményé szeretne válni, amit így is kívánnak irányítani. Nyilvánvalóan a parlamentnek lesz ebbe beleszólása, de azért ennek szisztematikusan az Európai Parlament költségvetésében meg kéne legyen a helye a működését illetően. Az, amit, ami mindig felmerül kérdésként, hogy hát miért is nem vitatjuk együtt meg az intézm, a bizottsággal és belgát, belga intézményekkel együtt ezt az egész kérdést. Azért, mert én úgy vélem, hogy ez paralizálná, bénítaná a, a projektet. Úgy gondolom egyébként, hogy a belga hatóságok is és a bizottság is részt fognak benne venni, de őszintén azért meggyőződésem az, hogy ha a parlament foglalkozik a múzeum létrehozásával, akkor ö, esetleg a működtetésére ö, közszponzorokat, vagy felkért szponzorokat keresett. Én ahány múzeumot ismerek, azok többé-kevésbé mind így működnek. Egyes kollégák ö, azonban kifogásolják, hogy erre vonatkozóan nincsenek konkrét ö, adatok, információk. Arra térnék rá, ami amiben, amivel kapcsolatban meg szeretném önöket győzni és nyerni, megnyerni. Ö, itt az igaz, hogy nem tisztán parlamenti éterről volt szó, ugye vélemény kialakítása, aztán a bizottságok véleményével való összevetés és a plenáris ülés, tehát mindez ezt a szokásos parlamenti menetrendet nem tartottuk be. Őszintén én úgy gondolom, hogy talán egy ilyen ügyrend bizonyos akadályokat segített volna elhárítani, de ugyanennyire az a véleményem, az is a véleményem, hogy hogy a Költségvetés és Kultúra Bizottságok közötti integrációra szükség van, de azért formális szavazatra véleményem szerint nem feltétlenül az elnökségnél többféle konzultáció volt erről, frakcióvezető konferencián is megvitatták. Ha plenárison nem szavaztak erről konkrétan magáról a projektről, ugyanakkor azért a költségvetésről általában és egységében igen, és ott elfogadták ezt a tételt is de mindenek előtt a 2012-es költségvetést illetve mondom ezt, a, amivel kapcsolatban valahogy ki kéne találnunk egy olyan mechanizmust, ami a plenáris szavazatait is maga mögött tudhatja. Nekem nincsenek kétségeim, bízom a ö, frakcióvezetőkbe és a politikusokba, ha ezek egyébként teljes összhangban támogatták a projektek annak idején, akkor gondolom, hogy maguk a politikai pártok és frakcióik a formális szavazásnál se fognak másképp szavazni. Nyilván vannak ellenállók, van ellenállás, én baloldali ember vagyok, akinek a, az egész életfelfogása, filozófiája, történelem szemlélete rozsdamentes, és én határozottan szembe szeretnék szállni azokkal, akik ö, ö, akik kifogást emelnek, persze nem minden egyes veszőbe belekötve. Kedves Doris, kérve a támogatást, mindenek előtt arra kell koncentrálnunk, hogy hogyan lehet ezt a mechanizmust olajozottabbá tenni, egész odáig, hogy a plenáris is formálisan határozatot hozhasson, vagy megnyilvánulhasson, és világossá téve kiszűrhesse az ambivalens dolgokat, ami a félreértéseket és a kritikákat is csökkenteni. Köszönöm szépen a figyelmet, és e, ez a mi célunk, köszönöm a türelmet is, és a nekem szánt időt is. Kedves Miguel, a te elkötelezettséged mellett voltak éppen nincs is más opciónk, mint hogy egyetértsünk veled. Nagy projekt ez, nagy sok ellenfelei is vannak, és hát keményen kell dolgozni, különben soha nem fogjuk elérni. Ugyanez volt igaz a Lux díjra is. Ezek tényleg mind Európa víziójával, szellemével, Robert Schumann jövőképével függenek össze. Hogyha csak a napi munkára gondolunk, akkor eh, elfelejthetjük szögre, akaszthatjuk a jövőképet a víziókat is, a víziók lángoló fákjáját is magasra kell tartanunk, és azt hiszem, hogy a történelem háza jó, jó példa. Jó példáját anna adjak, adja annak, hogy mire lehet felhasználni helyesen a pénzt. A Európai Bizottságnak semmi köze nincs ehhez egyébként, ez az Európai Parlament költségvetéséből kerül finanszírozásra, az Európai Bizottság költségvetés a kultúra területén nagyon szűk, és más területekre kell ezt fordítani. Ha a parlament gondolata volt ez, akkor a parlamentnek látnia kell, hogy a saját eszközeiből hogyan tudja felépíteni és működtetni ezt a múzeumot. Úgy hiszem, hogy jó úton járunk, de ellen szeretnék mondani neked, nem örülök annak, amikor azt mondod, hogy remélem, hogy a frakcióvezetők hogy is mondtad? Hogy is mondtad? Tehát engem egyetlen frakció vezető sem tart a markában. Szeretem persze plátói módon a frakcióelnökömet, a frakcióvezetőmet, de azt teszem, amit szeretnék. Hát ha frakcióvezetők ezt támadják, akkor támogatják, ez azt jelenti, hogy a tagok is támogatni fogják. Hát ez azért nem mindig így van, mondja Doris Pak, Éppen ezért mindent meg kell tennünk, hogy azon kollégák, akik nem annyira érdeklődnek a kultúra iránt is, támogassák ezt a nagyra vágyó és becsvágyó tervet. Komolyan dolgoztatok, és mielőtt megadom a szót a kollégáknak, még annyit szeretnék mondani, hogy Konstant Cicli itt ül mellettem, aki két évig a Kulturális Szakbizottságban dolgozott, és április 1-től elhagy bennünket, ugyanis a történelem házának fog dolgozni, e, részmunkaidőben már ideig is ezt tette, kvázi a mi szemünk, a mi tekintetünk lesz, aki a történelem házában dolgozik. Gratulálunk neki, és köszönjük azt a két évi munkát, amelyet itt végzett nálunk. Ez egy jó, nagyszerű, kitűnő, csodálatos munka volt közben egyébként. Babát is szült, ugye hát nem kis feladat volt mindez, Konstance csodálatos volt, ez minden jót kívánok, és most megadom a szó kollégáknak, Kavada kollégának az ott tessék. Merci, Doris, Madame la Présidente. Köszönöm szépen, Doris. Miguelnek is köszönöm, az alelnökünknek ezt a kiváló előadást. Nagyon örülök annak, hogy az hallhattuk ki ebből az expozíból, hogy haladunk előre a projekttel. De akkor térjünk is a tárgyra. Ugye az elmúlt hetekben nagyon sokat hallottunk erről, kritikát fogalmaztak meg a finanszírozása kapcsolatban, illetve hát a vélhetően vagy az állítólag hiányzó transzparenciával kapcsolatban. Én éppen az ellenkezőjét tudom megállapítani, szerintem nagyon is nagy volt az átláthatóság. Szeretném először is leszögezni, hogy még dacára annak is, hogy ínséges időket élünk itt a válság közepette, egy bizonyos időpontban, amelyhez még nem jutottunk el, nagyon is szigorú igazgatást kell felállítani, amely jól menedzseli ezt az egész projektet. Én optimista vagyok, és úgy gondolom, hogy ez sikerülni fog nekünk. Második megjegyzés. Nem hinném, hogy a bizottságnak bármiféle legitimitása lenne hiszen a szerződések érdeké, értelmében az intézmények főigazgatóságoknak a feladata az, hogy az érdekeinket, a politikai érdekeink képviselve legyenek az intézmények által. Úgyhogy rövid távon nyilván jó lenne az érdekek képviselete, középtávon pedig majd a történészek felelősek ezért. Úgyhogy azt nem hinném, hogy szükség lenne most leállítani vagy lelassítani ezt a projektet, csak azért, mert az egyik grémium, az egyik intézmény úgy gondolja, amelyiknek még a legitimitása is kérdéses ebben a kontextusban. Ezen felül egy pár pozitívumot is szeretnék kiemelni és megosztani önökkel azt gondolom, hogy csatlakozni fognak hozzám e tekintetben. Én nagyon támogatom ezt a projektet, abszolút módon támogatom, és ezt a csoportot, ezt a tímet is támogatom, amely jelenleg irányítja a projektet, nem csak Migelt, hanem a többieket is. A személyes profilok, tehát Pötering úrra gondolok, most itt nem is annyira politikai aspektusokra gondolok, hanem a saját élet történetüknél fogva is nagyon is alkalmasak ezeknek a feladatoknak a betöltésére. Úgyhogy ennek történelmi szempontból is szerintem pozitív hozatéka lesz a gyermekkorát ismerjük, de az egész élettörténetet is láttuk, a magatartását, amikor képviselő volt, aztán amikor más felelősséget vállalt, egészen a parlament elnöki tisztjét is betöltötte. Úgyhogy egyfajta politikai nyitottság és semlegességet azt gondolom, hogy igenis szavatolhatunk neki. Én a magam részéről legalábbis megbízom benne. A 150 év alatt az európai kontinens Európa három háborút is megélt, diktatúrákat és két világháborút. Úgyhogy tulajdonképpen kétszer is lángba borítottuk a világot, hogyha így fogalmazhatok. Hát, mint hogyha ez nem is lenne elég, ugye nagyon sok milliós nagyságrendű áldozata volt a két háborúnak, és szinte kamikáza akciók voltak ezek Európában. Ezt követően pedig következtek a diktatúrák Közép- és Kelet-Európában. Jött a náci rezsim, a stálészta rezsim. És azért ne feledkezzünk meg arról, hogy Dél-Európában, Görögországban, Portugáliában, Spanyolországban és Olaszországban is megvoltak a rezsimek, az elnyomó rezsimek. Meg kell azt értenünk, hogy azok az üzenetek, amelyeket ma közvetítünk, pontosan arra irányulnak, hogy ezek az, események ne ismétlődhessenek meg. Nagyon fontos az oktatás, a képzés, hiszen már a gyerekeknél el kell kezdeni, és a fiatalok felé is fordulunk, amikor magyarázzuk a történelmet. Délen ott voltak a katonák, ott voltak a fegyveresek, keleten sem volt más a helyzet, ott is bedördültek a tankok. Úgyhogy ez a múzeum készítse le a jövőt, hogy egyfajta közös vallást teljesítsen ki a fiatalok számára itt Európában, de nem csak az európaiak számára, hanem azok számára is, akik Európába utaznak. Milyen európai vallásra is gondolok? Szabadság, demokrácia. Ez a hitvallás. Ezeket kell felhasználni, és azt akarom ezzel mondani, hogy egyfajta civil kurázsi és bátorságot ültessünk el. Ezt nagyon fontos aspektusnak gondolom. Éli Vízel is beszélt erről a berlini fal leomlásakor. Azok a népek, akik nem ismerik a történelmüket, vagy nem ismerhették meg, azoknál fennáll a veszély, hogy megismétlődnek ezek a borzalmas események. Az extrémizmus, a szélsőség megint teret nyer magának Európában, ezért gondolom úgy, hogy emlékezetünket fel kell frissítenünk és gondoljunk arra, hogy az Európai Történelemház egy nagyon fontos intézmény, annak visszaszorítása, hogy megismétlődjenek ezek a, az események. Stefan Zweig, eszéista, író, osztrák, európai és zsidó is egyben, aki száműzetésbe kényszerült, el kellett, hogy hagyja Berlint, és aztán Londonból ahol letelepedett és megpróbált új életet kezdeni. Freudról is beszélt. Aztán kivándorolt az USA-ba, majd pedig Brazíliába. 42-ben ott is halt meg. Végig kellett kísérnie, ahogyan a kontinens saját magát is felemészti és tönkreteszi. Úgyhogy ezt a múzeumot mindenképpen támogatnunk kell. Én támogatom ezt a projektot, minden más, tulajdonképpen másodlagos. Nem halljuk sajnos az elnök asszony mikrofon nélkül. Köszönöm szépen. Először is szeretném előre bocsátani, hogy ha nagy problémáink vannak európai szinten, amikor a költségvetésről beszélünk, vagy a pénzügyi keretről, mert ugye az európai hozzáadott érték nem mindig a legnagyobb érv, a, az, a tromf a kedves európaiak szemében, akkor az európai polgárok nem is érzik magukat európainak. És ez az identitás hiány arra is visszavezethető, hogy még eddig nem sikerült közös európai értékeket körvonalazni, amelyek az egész kontinens vonatkozásában ér, eh, érvényesek. USA-ban, az USA-ban, Afrikában, Ázsiában teljesen egyértelmű, hogy velük szemben igenis vannak közös értékeink, amelyeknek, amelyek erős üzenetet hordoznak, és ezt a következő, az után következő eh, generációknak is el kell magyarázni. Úgy gondolom, hogy ez a projekt az európai felépítményt, az európai közös projektet erősíti. A közös értékeinket sokkal erősebben kellene vizualizálnunk, a közös történelmünket ismertetni, akkor kisebb lenne az ellenállás, és a tagállamok is jobban beszállnának ebbe a hajóba. Azaz, amikor európai költségvetési eszközöket kívánunk lehívni, akkor ez nem ütközne akkora ellenállásba. Én nem csak ennek a kulturális bizottságnak vagyok a tagja, hanem a kobunak is, Úgyhogy mindkét szakbizottságban támogatni fogom ezt a projektet, erre számíthatnak. Egy kérdésem volna, ha megengedik. Bizonyára majd későbbi alkalmakkor is fogunk majd még eszmét cserélni. Ugye tanácsot és támogatást kért tőlünk a Kulturális Bizottság részes ennek a feladatnak, ennek a projektnek, de az is érdekelne, hogy milyen módon tudunk részt vállalni ebben a projektben. Mit jelent ez pontosan? Hiszen ön azt mondta, hogy várja tőlünk a támogatást és a javaslatokat. Mit jelent ez? Én nagyon a szívemben viselem ezt a projektet, ezért kérdezem. Hannibal asszony? Köszönöm szépen, én úgy gondolom, hogy ez egy nagyszerű kezdeményezés, nagyon jó ötlet fantasztikus, óriási vízió, és mindent támogatni tudunk, ami eddig elhangzott. Ami az európai célkitűzéseket illeti, az európai értékeket és a múltat illeti, ezeket mind-mind nagyon jó elképzelésnek tartom, hogy közzé tegyük egy európai történelem házában, és nagyon örülök annak, hogy részt vettünk, amennyire tőlünk tellett ebben a projektben. Nagyon pragmatikus kérdéseim vannak azonban Miguel felé, akinek egyébként köszönöm a munkáját, mert nagyon sok feladata volt, hogy megvalósulhatott ez az egész. Interaktivitásról beszélt arról, hogy az emberek vegyenek részt a projektben, egész Európában, nyitottak a partnerekre, és a kiállítók is tulajdonképpen vándor kiállításokra mehetnének. Sok nyelvű lenne ez a kiállítás, ami egyébként is alapvető. Az érdekelne, hogy mik lesznek maguk a kiállítások. Ugye a vízióról beszéltünk, hát itt kell elkezdeni a tervezést. Szerintem az épület is nagyon klassz. De az érdekelne, hogy hogyan fogják ezt a gyakorlatban megvalósítani? Mit fogunk konkrétan látni majd kiállításként? Aztán hogy fogjuk rávenni az embereket, motiválni őket arra, hogy elmenjenek megnézni ezt a kiállítást? Ugye sokan jönnek Brüsszelbe, sokan jönnek el a parlamentbe látogatói csoporttal. És nem tudom, hogy ha azt akarjuk, hogy hatékony legyen ez, akkor nyilván promotálni kell, majd egy kicsit reklámozni kell, úgyhogy e tekintetben mondjon még egy pár dolgot. Trüppel asszony. Köszönöm szépen. A koncepcionális kérdéssel kapcsolatban azt mondanám, hogy jó ideje megbízást adtunk egy tudományos kutatásra, arra nézvés, hogy hogyan is nézzen ki ez a ház, mi legyen kiállítva, az európai különböző történelmek hogyan lehetnének bemutatva, és ez a konceptuális szinten, mint alapötlet kialakult. Doris Pak is elmondta, és igaza van, hogy ez Schumann és egyéb nagy európai gondolkodók szellemiségével összeegyeztethető. A kultúra, politika évkönyvében 2009-ben már szóltam, illetve írtam erről, mivel lehetne támogatni ennek a háznak a létjogosultságát. Egyébként mindaz, ami elhangzott itt, ezt támogatni tudom. Mivel én vagyok a jelentős tevő a 2011-es költségvetéssel kapcsolatban, a Kobuban, azért ne becsüljük alá a költségeket. Az eddigi beruházási volumen az olyan 60 millióra rúg. Ezt a kulturális költségvetésre irányozták elő. Ez nem ellenév tulajdonképpen egy ilyen új kulturális projekttel szemben, de azért szeretném egyértelművé tenni, hogy a parlamenti költségvetés tekintetében egy új prioritással, hogyha ezt akarjuk, és nyilván megismétlem, hogy sok érv szól mellette, de miután nagyon korlátozott a helyzet, hiszen Lewandowski is megírta a levelében, hogy a teljes költségvetés csak egy százalékos eltérést mutathat. Tehát, hogyha a 2012-es parlamenti költségvetésnél ugye meg kell maradnunk az inflációs rátán belül, és a 2%-ot nem akarjuk túlhaladni, miközben 2012-ben más a javaslat, amelyben már egy 5,2%-os felfelé történő elmozdulást láthatunk. Tehát, hogyha kifelé azt közvetítjük, hogy a tagállamokban az embereknek a gondjait nem veszük figyelembe, mi, mi meg úgy csinálunk, mintha rengeteg pénzünk lenne, és ezt el tudjuk költeni ilyenre, akkor ennek az elfogadhatósága a polgárság körében igencsak vitatott. Egy stuttgarti újságban a Stuttgarter Zeitungban lehetett olvasni egy cikket arról, hogy egy két és fél millió eurós tartalékot szabadítsanak fel, és a cikkben arról írnak, hogy itt a megszorítások közepette érdekes módon mégiscsak van pénz, amit egy ilyen európai házra el lehet költeni nagyon lényeges, hogy itt azért meglegyen az évrendszerünk, hogy ne forduljanak ellenünk. Úgyhogy az én évrendszerem az volt, hogyha ez a prioritásunk, amit még egyszer azt mondom, hogy támogatók, akkor más oldalon kell valahol megtakarításokat kieszközölni, hogy megmaradjon az egyensúly. Úgyhogy én erre törekednék politikailag, ez a hitvallásom és kérem a kollégáktól is, hogy ezt támogassák, mert nyilván lesznek olyanok, akik nem akarnak máshol meg, megtakarítani a kollégák közül, úgyhogy ezt minden frakciónak elmondom, kell róla vitázni, amennyiben ezt a prioritást akarjuk támogatni, akkor késznek kell mutatkoznunk arra, hogy nagyon komoly megtakarításokat irányozzunk elő ennek a projektnek a megvalósítására. Még egy kérdés a részletekre. Egyébként hiányoltam azt is, hogy nem volt egyfajta üzleti terv Hogyha egy ilyen projektet komolyan akarunk megvalósítani, akkor nagyon is meg kell tervezni, mint ahogy más projekteknél meg is követeljük ezt, hogy mi lesznek az egyes lépések. Itt vannak nyitott kérdések, és az irány mutatásainkban is szerepel ennek a szükségessége, mármint hogy legyen üzleti terv. Fernández úr elmondta, hogy 13 milliós nagyságrendben szerepelnek kiadások, és hogy nyitottak etéren, az eszmecserét illetően. A kérdés az, hogy akkor hány munkahely is legyen, hány, tehát a személyzeti kérdéseket én vezem, hány embert érint, hányan legyenek a vezetőségben, de egy alsó határt meg kell határozni, mert nyilván megfelelő személyzet nélkül nem is működne egy ilyen ház. Úgyhogy itt vannak azért nehézségek, de egy egyértelmű számmal kell dolgozni, ezt szeretném látni. Tehát vannak azért kételjeim, nyilván mondom az elkezdeményezés, a szellemisége az rendben van, de politikai és pragmatikus szempontból is vannak azért még problémák. Akkor vagyunk jó sínen, hogyha először válaszolni tudunk ezekre a kérdésekre, hogyha megvan az évrendszer a projekt mögött. A szociáldemokraták tegnap egyébként ezzel kapcsolatban elmondták, hogy a 2012-es évre vonatkozóan 16 milliót egyből megint a tartalékba akarnak helyezni, mielőtt minden egyes részletkérés tisztázva van, és rá lehet bolítani erre a projektre. Én is úgy gondolom, hogy mindent tisztázni kell, mielőtt a végső igent kimondjuk. Köszönöm, Hanno Takula következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is én is köszönetet mondanék az alelnökünknek, Martínez Martíneznek, és talán meglep mindenkit, mert én tanár vagyok, illetve ö, hitoktató, És hát nyilván félórás előadást tudnék tartani én is, hogy kiket kellene majd kiemelni a kiállításokban. Én bízom abban, hogy a szakértők majd a tartalomért is mindent megtesznek. Úgyhogy ne aggódjunk egyelőre amiatt, hogy a francia forradalmat például hogyan fogják majd bemutatni. Hiszen akik döntést hoznak, azok majd tudni fogják a dolgokat. Én úgy gondolom, hogy ez egy jó projekt. Nyilván Európa szempontjából ez egy hozzáadott érték, de hogy aztán ezt hatékonyan, hogy tudjuk a gyakorlatban megvalósítani, az egy másnapra tartozik. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy a működési költségek rendben legyenek, hogy a pénzeszközök, amelyekkel dolgozhat majd ez a ház, rendelkezésre álljanak, és hogy működhessen. Én úgy vélem, hogy itt a parlamenten belül meg kell, hogy legyen a legfontosabb irányvonal, támogatnunk kell ezt a projektet, és kötelezzük magunkat el amellett, hogy ez Európa számára értéket, hozzáadott értéket hordoz. Azt is közvetítenünk kell, hogy bírjuk ezeket a költségeket, és az európai költségvetésből fognak rendelkezésre állni a pénzek. A tartalmi szempontokat pedig bízzuk a szakértőkre. Kringer professzor úr Finnországból tagja volt a zsűrinek, és én úgy gondolom, hogy a szakértők jobban meg tudják majd válaszolni a kérdéseket, mint mi, parlamenti képviselők. Itt a választások előtt nyilván jó lenne azt mondani, hogy jobban ismerjük a helyzetet, mint mások. Mégis úgy gondolom, hogy a mi feladatunk ezt a projektet előre mozdítani és a technikai oldalon maradni, ami a feladatainkat illeti. Tulajdonképpen mindezzel, amit elmondtam, támogatni szerettem volna a projektet, és a frakcióm támogatásáról biztosítani önöket. Köszönöm. Van még három felszólaló, és ezzel le is zárnám a felszólalók listáját. Boris képviselő kap szót. Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is a tervvel kapcsolatban teljesen nyilvánvaló kell, hogy legyen mindenkinek, hogy a Lisszaboni szerződés más helyzetet teremt, mint a múltban fennállt, létezik az európai állampolgárság, illetve az európai állampolgári kezdeményezés intézménye. Ezért tehát megfelelő kontextusba kell helyezni az európai történelmet, a civilizáció, a filozófia, az irodalom, a történelem mind európai gyökerű. De ugyanakkor a totalitárius rezsimek e, és sok gonoszság is Európából eredt. Úgy hiszem, hogy át kell tekintenünk a történelmünket, elég bátornak kell lennünk ahhoz, hogy megfelelő kontextusba helyezzük el a történelmünket hogy közös értékként lássák a történelmet. Az integráció folyamata idáig még nem mutatja meg, hogy mindaz, amit elértünk, azt örökre értük volna el. Lehet, hogy ez meg is változik még. A projektnek jobb promócióra van szüksége az Európai Unióban is, és a parlamentben is, hiszen a frakciók és a parlamenti képviselők közül is van, aki nem sokat tud a projektről. Tehát mind itt a tisztelt házban, mind pedig a közvélemény előtt ismertebbé kell tenni a projektet. Ami magát az épületet illeti, azt hiszem, hogy a múzeumnak vonzónak kell lennie a kiállítási tárgyak tekintetében, de külső megjelenésében is vonzónak kell lennie. Tehát valóban a legsikeresebb múzeumok, például a Terrorháza Budapesti Múzeum tapasztalatát érdemes levonni. Ez nagyon jó betekintést ad a történelmi kontextusban, és olyan kiállítási tárgyak tekinthetők meg, amelyek sok ezer látogatót vonzanak oda. Egy szóval, ha megvan a politikai döntés, akkor a finanszírozásról is beszélni kell, illetve be kell ágyazni ezt a következő pénzügyi tervidőszakba. Egyetértek Trüppel asszonynal, hogy megtakarításokat kell előirányozni, és nem lehet éves alapra állítani a múzeum működését. Szóval a következő 5-7-10 év horizontján kell tudni döntenünk a finanszírozásról. Köszönöm szépen. Köszönöm. Elnök asszony, nem szeretnék visszatérni. Sem érdemben, sem technikai, szakmai szempontból részletkérdésekre, ezeket egyébként is már igencsak kitárgyaltuk. Ugyanakkor nem kerülhetjük meg a költségvetési problematikát, ezt több előttem felszólaló is hangsúlyozta, drága projektről van szó, és egy olyan időszakban, amikor költségvetési szigor van életben, nagyon jól tudhatjuk, hogy a parlamenten belül is, és majd a tagállamok részéről is komoly kritikáknak nézünk elébe. Ezt egyáltalán nem hagyhatjuk figyelmen kívül, de visszatérnék még egy pontra, amit szerintem mindenféleképpen Mm, említeni kell egy ilyen fontos terméket. Tehát itt ugye egy pedagógiai erőfeszítésről van szó, nem csak költségvetési szempontból, hanem a jelentőségét illetően a projektnek. Ha lesz vita, valahogy úgy gondolom, hogy jól körülírtan kell tudnunk megértetni a fontosságát ennek a projektnek és ilyen értelemben pedagógiai projektként is fel kell fognunk. Ugye elhangzott az, hogy a gyerekek felé fordul mindenek előtt a, a projekt elképzelése, tehát mindenkit, így beleértem a parlamenti képviselőket is, arra kell figyelmeztetni, hogy ez nem csak tudományos és szimbolikus kérdéseket jelent, hanem egy pedagógiai ügy is. Köszönöm mondja a következő felszólaló, hogy megkaptam a szót, és meg szeretném köszönni Martinez kollégának a bemutatóját. Európa nem a nemzeti történelmek összessége, hanem Európának van egy sui generis történelmi múltja, történelmi útja, és ez nagyon fontos. Éppen ezért megérdemli az Európai Történelem házat. A parlamenti az európai történelmekkel foglalkozó munkacsoport. És a közös európai dimenzióról beszélve, Fontos tehát, hogy ne csak az európai történelem sötét oldalait mutassuk be, hanem a pozitív aspektusokat is. Köszönöm szépen. Most öné szó, Miguel. Köszönöm szépen, Doris. Igyekszem a lehető legrövidebb módon válaszolni. Először is mindenkinek köszönöm a támogatást. Azt kell mondanom, hogy Trüppel asszonynal, aki ugye jelentéstevő, néha nem értünk egyet. Trüppel azt mondja, hogy az egy azon kevés képviselők között van, akik cikket írtak erről a kérdésről, és ez szerepel a dokumentációmban. Az embereket informálni kell. Persze a kérdések mind jogos kérdések is, amelyekre választ kell találnunk. Ami pedig Kavada urat illeti, Nos, hát a... nyugodtan forduljon hozzám. Szívesen megválaszolom ezeket a kérdéseket, hiszen egy eh, bizonyos idő után eh, összekavarodnak az ügyek, eh, de hát legyünk őszinték, közvetlenek, és informáljuk a kollégákat. Tehát nálam sokkal jobban tudják, hogy milyen nagy szükség van az információra, hiszen valóban vannak önök között profi kommunikátorok. Ugyanakkor Pöttering úr kezdeményezéséről, illetve az elnökség kezdeményezéséről van szó. Pöttering igazán nagy elismerést élvez a munkájával, kitűnő munkát végzett, nagyon nagy személyiség, akinek, aki nagy elismertséggel örvend otthon is és nemzetközileg is, és egy olyan kérdéssel foglalkozik, amely hosszú ideje foglalkoztatja, és az Adenauer Alapítvány vezetőjeként is foglalkoztattam. Valóban elkötelezettségből, a demokrácia iránti elkötelezettségből végzi ezt a munkát, és hihetetlen elkötelezett, ezt nagyon nagyra kell értékelni, és ezt meg is kell mondani. És nem akarom azt mondani, hogy hogy nem volnának harcos társai. Persze, nagyon fontos, hogy minnyáján egy irányba dolgozzunk, és ne veszítsük a célt, szem előtt. Nos, tehát akkor ami a román kollégákat illeti. Per quanto concerne az, ami a román kollégákat illeti, ugye Hannibal képviselő is egy kulcskérdést vetett föl Az akadályok között, amelyekkel szembenézünk, vannak olyan akadályok, amelyek obstrukciónak tudhatók be. Vannak olyanok, és ez két osztályba osztható. Vannak, akik az Európa, az európai ügy, az európai projektum ellen vannak. Vannak ilyen frakciók is, ahol sok ö, honfitársunk is ül. Ezek az európai projektet ellenségesen nézik. Ez egy alapvető ellenségesség az európai ügyel szemben. Hát erre nem kell egyetlen szót sem fecsérelnünk, nincs erről mit mondani, ellenzik az ügyet, és nagyon konzisztensen elleneznek mindent, ami európai, és persze mobilizálják a médiumokat is néha. Hiszen egyszerű a médiumokat ilyen irányba mobilizálni, mozgósítani, mint mondjuk az összeurópai európai ügy érdekében. Azután beszéltek az interaktivitás kérdéséről, és szóltak a, a tartalom kérdéséről. Nos, hát a tartalom kérdéséről tárjával, az múzeum igazgatójával tudnak majd eszmét cserélni, hiszen ő magyarázatot ad majd mindenre. De személyesen én magam úgy gondolom, hogy az állandó kiállítás, hogy is mondjam, egy politikailag semleges kiállítás kell, hogy legyen. Nem az értékek tekintetében, az értékek mellett elkötelezett kell, hogy legyen, de párt politikailag semleges kell, hogy legyen, mondjuk a parlamenti pártok tekintetében. A semlegesség persze nem azt jelenti, hogy azokra is számolunk és építünk, akik a projektet ellenzik. Úgy gondolom, hogy a pluralizmus, amelyet képviselünk, testet tölthet az időszakos kiállításokban, ahol például elképzelem, hogy egy-két frakció egy kiállítást készít mondjuk nők Európa történetében vagy nők Európa kiépítésében. Mások meg esetleg azt gondolják majd, hogy a kereszténység és Európa kapcsolatáról készítenek egy kiállítást, tehát azt gondolom, hogy itt is kölcsönösen tiszteletben kell tartanunk egymást, és mindenkinek lehetőséget kell kiállni, kínálni, hogy egy elfogadható és mindenki által elfogadott kereten belül bemutassa saját elképzeléseit. A zöldek is biztos sok lehetőséget kapnak majd arra, hogy például mondjuk az atomenergiáról tartsanak egy kiállítást. Miért ne? Tehát nagyon érdekel engem az időszakos kiállítások ügye is, és ennek biztos, hogy az interaktivitás szempontjából is fontos szerepe lesz a múzeumok, az egyetemek, a kultúra, a nemzeti kultúrák képviseletei is bevonhatóak. Úgy tűnik, hogy a múzeumok már most sokkal több információval rendelkeznek erről a tervezetről, mint a tisztelt ház képviselői. Egy szóval, nagyon fontos lesz mindenkit bevonni. Ami pedig Trüppel asszony mondott, nagyra értékelem őt, és értem én őt, jól értem őt. Valószínűleg itt azért eh, egy személyesebb konfliktusba ütközik, mert egyrészt eh, a költségvetését felel, másrészt érti is a projekt értékét. Mondjuk, hogyha azt mondanám, feltételezem, hogy akik a költségvetési oldalon vannak is tisztelik ezt a projektet, mint ahogy a kultúra területén dolgozók is figyelembe kell, hogy vegyék a költségvetési szempontokat. Egy szóval, valóban említette a business plant, az üzleti tervet. Ezt ki fogják alakítani napok vagy hetek kérdése, mire a business plan rendelkezésünkre áll. De hogy legyek teljesen őszinte, én nem veszek e- ebben részt. Az ilyesfajta projektekben néha nagyon nehéz az abszolút politikai személyiségek számára a szakértő munkába részt venni. Hát business planre szükség van, de hát Kavada kollega, vagy Doris, vagy én nem azok az emberek vagyunk, akik business planeket írunk. Már a fogalom, hogy business plan némiképpen elriaszt engem. Sem az üzlethez nem értek, sem a tervezéshez nem értek. De hát szükség van üzleti tervre, business ez biztos. És azt meg kell érteniük, és ezt Trüppel asszonynak külön mondom, hogy külön nyomatékot helyeztem arra, hogy ne blöfföljünk, ne blöff tervek legyenek ezek. olyan egyszerű számokat kialak, ki, a, kitalálni és beírni a költségvetésbe, hát ez hétbe, vagy 7 millióba fog kerülni. Hát a papír mindent elbír. Hasunkra ütünk, és azt mondjuk, hogy 15 millióba fog kerülni, pedig hát tudjuk 16-ba fog kerülni. Hát írjunk be hetet, mert a hetet jobban átverik a költségvetési hatóságon, mint a 7 milliót. Szóval én ragaszkodom hozzá, hogy a számadatok azok reálisak legyenek, és valóban be tudjuk tartani ezeket a számadatokat. És nagyon fontosak a számok, hogy mennyire fontosak? 16 millió, vagy 60 millió. Fontos, ez nagyon fontos, de mit jelent ez az európai költségvetésre vetítve? Mi a minden tagállamban megnyitandó parlamenti kommunikációs iroda költségvetése. Van olyan ország, ahol kettő-hármat nyitunk. Szükség van erre a költségvetésre? Hát szívesen nyitok erről is vitát, és megnézhetem, hogy 600, vagy 6000, vagy 60 ezer. Hát persze 60 millióról beszélve azt mondjuk, hogy szörnyű sok pénzről van szó, de a tapasztalatom a kultúra területén az, hogy egyszer minden túl soknak, túl drágának tűnik, és mindig azt mondják, hogy ej, ráírunk arra még. Mindig vannak sürgető prioritások a kultúra területén. Ám ha egyszer valaki nem áll ki a prioritás mellett, nem teszi le a voksát, akkor elveszíti a cselekvés lehetőségét. És van itt még egy kérdés, amely roppantul felzaklat. Ez pedig a médiumok kérdése ugyanis a médiumok mindenképpen jönnek. Nap mint nap minden kérdésben jönnek. Feszegetik a kérdést folyamatosan, hogy túl sokat keresünk-e, vagy tisztességesen számolázunk-e. Nem, nem válhatunk a médiumok túlszává. Figyelembe kell venni természetesen a médiumokat, de önállón kell lépnünk, máskülönben pedig diktá, diktatúrában fogunk élni, már pedig minnyáján ismerjük a diktatúrát, vagy sokan, ez pedig a médiumok diktatúrája lesz. És hogyha valaki az élete felében a médiumok szabadságáért harcolsz, harcolt, akkor ez egy nagyon paradox helyzet, hogyha így belegondol. Aztán Boris úrnak szeretnék mondani még néhány szót, akinek a támogatását nagyon nagyra értékelem Ugye a lengyelek nagyon fontos szerepet játszottak ezekben a projektekben. És nagyon örülök ennek. De az egyik személy, aki kult szerepet játszott ebben a projektben, Schmidt Mária, a terrorházának az igazgatója. Hát persze, nagyon fontos a fellépésünkben ez, hogy bevonjuk a szakértelmet. Aztán néha, mintha azzal vádolnának meg bennünket, hogy nem volnának elég profik, mert hogy túl lelkesek vagyunk, túlzottan az értékekre koncentrálunk, de hiányzik a tudományos profizmus belőlünk, amely persze kitekint a költségvetési problémákra is. Ezt szokták mondogatni, de hát örülök, hogy említette a terrorházát, hiszen Mária volt például a munkatársak kiválasztásában az egyik kulcs szereplő. Egy szóval, bevontuk Schmidt Máriát. És aztán még egy valami, amit felvetettek. Az egyik kérdés, amelyet kollégáink felvetettek, az volt, hogy létezik látogatóközpont. Miért volna még szüksége erre is. A központban ezt meg tudjuk oldani, és ugye ritkán beszélünk arról, hogy mennyibe került a központ. Nos, tehát az elképzelésünk az, hogy egy háromszöget akarunk építeni. A látogatóközpont, a múzeum és a hemiciklus lennének a háromszög három csúcsán lévő pontok. És ez a múzeum minden más múzeummal szemben nagy előnyel bír. Ugyanis ha az ember megnyit egy múzeumot, az a kérdés, hogy jön-e valaki oda. Hát amikor megnyitjuk a múzeumot, egy millió ember fog sorba állni, hiszen évente egy millió ember jön el Brüsszelben meglátogatni a parlamentet. Nem csak a látogató csoportok tagjai, hanem vannak emberek, akik maguk önállóan jönnek. Ezért lesz speciális a múzeum, hiszen ez lesz az egyetlen múzeum, ahova az emberek csoportban jönnek, a legtöbb látogató, nem egyénileg, valószínűleg egyénileg is jönnek majd. És volt, aki azt mondta, hogy ebből a múzeumból igazi turisztikai célt kell varázsolnunk, vonzóvá kell tennünk azon látogatók számára, akik Brüsszelbe jönnek. A látogatókkal tehát nincs gond. És amit Sverszész úr mondott, Az ő felvetésével teljesen tisztában vagyunk. Azt kell kitalálnunk, és ezzel van a záró gondolatom, hogy melyik mechanizmussal mechanizmus tudjuk kidolgozni, amelynek segítségével munkánk jogi és formális szempontját lehet kidolgozni. Hiszen a munka elejétől kezdve picit zavarba jöttem, zabarban voltam azért, mert eh, mintha hiányzott volna a döntéshozatalban a parlamenti struktúra. Hiszen volt, aki ezt mondta, hogy ez inkább így menjen, mert hogyha hagyományos döntéshozatali folyamatot akarjuk végrehajtani, akkor sose lesz többség ennek a projektnek. Pöttering és én kvázi biológiailag elkötelezettek vagyunk arra, hogy 2010. júniusa előtt megnyissuk ezt a múzeumot. Egyszerűen biológiai kényszerből tesszük ezt. Ha jön az új parlament 20-30-40 százalékos fluktuációs rátával, akkor újra kell kezdeni a problémát ez ugye megtörténik Európában gyakran, hogy csak körbe-körbe járunk, még a globális szereplők meg gyors eh, előző sávban megelőznek bennünket. Tehát fontos, hogy egy olyan mechanizmus találjunk, amivel ezt végre tudjuk hajtani ezt a tervet. A Kulturális Szakbizottság kulcs szerepet játszik ebben a kérdésben, és biztosítja a parlament részvételét, a demokratikus parlamenti részvételt ebben a kérdésben. Köszönöm szépen minnyájuknak a figyelmüket. Köszönöm. Köszönöm szépen, Miguel. Ha úgy jártunk volna el, hogy a normálisan a házban eh, eljárunk, akkor nem jutottunk volna ilyen messze, ahol most vagyunk. És mint hogy ezt tudtuk, nem így jártunk el. Hogyha lux díjjal mm, így jártunk volna, soha nem lenne lux díj. Néha tényleg életre kell segíteni gondolatokat más úton, mint a normális jogalkotói úton. Persze, jogalkotói szer vagyunk, de hagyd legyünk néha kreatívak, és segítsük életre azokat a programokat, amelyek, mm, amelyek mm, érdemesek erre. Persze a költségvetési szakbizottság ezt mindig egyeztetni kell, és igen, én sem bizniszpleneket írok áltónap. Örülök, hogy az igazgatószony itt van körünkben, és meg fogjuk hívni a szakbizottságba, és akkor itt tartalmi vitát folytatunk. Köszönöm a jelenlétüket, köszönöm a te jelenlétedet is, és Persze világos, hogy Helga Trüppel, aki támogatja az ügyet, de mégis költségvetésem szempontból nyomon követi. Tehát biztos vagyok benne, hogy Konstancéval olyan emberek dolgoznak nektek, akik sikeresek lesznek. Sok sikert kívánok, tehát minden jót. Okay. Ami pedig a biológiai kérdést illeti, hát igen, engem is, nekem is ketyeg a biológiai órám. Következő kérdés az európai iskolák rendszere. Kavada képviselő. Merci, madame la présidente. Euh, mes collègues. Köszönöm, elnök asszony. Nos, a jelentés tervezet sok embert izgat intézményeinkben. Tehát egy előzetes munkára van szükség, minden érintett félel találkozni kell, az intézmények igazgatóival is, annak érdekében, hogy egy megbízható jelentéssel állhassunk elő, elemzési szempontból mondom ezt, e, megpróbáltunk minél több adatot összegyűjteni. Minél több emberrel találkozni lehetőleg, a szülői közösségek delegátusaival, tanári közösségekkel, Európai Bizottság képviselőivel, e, akit jelen is van, és meg lesz a lehetőség őt is meghallgatni. Nos, a találkozóink, beszélgetéseink alapján jutottunk arra a következtetésre, hogy az európai iskolák tovább viteléhez, folytatásához egy jövőre vonatkozó beruházás eshetőségét kell megvizsgálni, és nem lehet mindent a költségek szempontjából vizsgálni, még akkor is, hogyha ez egy nagyon fontos tényező. Az európai iskolákat azért hozták létre, hogy garantálhassuk a különböző nemzetekből származó tisztviselők gyerekeinek e, azt, hogy saját anyanyelvükön tanulhassanak e, iskolába, aminek az a célja természetesen, hogy amikor visszatérnek e, saját hazájukba, akkor folytathassák kiesések és problémák nélkül ugyanazon a nyelven a tanulmányaikat. Ez egy nagyon ambiciózus elképzelés volt, egy szigorú tanulmány előzte meg, közös nevezőként említhettem itt a anyanyelven szerzett középiskolai diplomát. Ez egy elismert dolog egész Európában, ezt elérni európai érettségit hogy így mondjam, számos iskolába bejutási lehetőséget ígér, mert két-három nyelv megtanulásával lehet megtámogatni. Ugye, mint említettem, egyrészt az anyanyelvi tanulását privilegizáljuk, másfelől van első évtől, az általános iskola első osztályát nyelvtől egy idegen nyelv, majd ezt egyébként három prioritárius nyelvből lehet választani, francia, angol vagy német. Ez mind közvetítő nyelv szerepel majd a matematika, a humántantárgyak tanítására, stb. És innen térünk majd át, térhet át a gyerek egy igényesebb nyelvhasználat megtanulására. Az európai iskolák tehát egy ilyen alapelven ö, működnek, és ez nagyon hasznos. A tolerancia, a kölcsönös tisztelet a elveinek a ö, tovább terjesztésére. Az is világos azonban, hogy 50 évvel az első kezdeményezések után az új gazdasági és társadalmi igényeknek megfelelőbbé kell tenni ezt a rendszert, a nemzeti modellekkel megfelelőbbnek is, mindezt úgy, hogy a mobilitást és az európai elveket hangsúlyozzuk ezzel is. Két fő nehézség merül fel ezeknél az intézményeknél, az iskoláknál, és erről van szó itt a jelentésünkben. Az első számú az persze költségvetési, megint csak. Minden előnye ellenére, a rendszer minden előnye ellenére az alapelv, amire ez alapoz, már önmagában problémás, hiszen a kötelező nyelv, amin oktatnak, az anyanyelv. Az iskolák rendszere azzal ö, számol, azzal tervez, hogy a tagállamok küldik majd az anyanyelvi oktatókat a különböző országokba, és ezek garantálhatják az anyanyelvi oktatást. De a tagállamok jelen pillanatban válság pillanatokat élnek meg, Eh, Nagy-Britannia, Franciaország, olyan államok, amelyekben nagyobb mennyiségben van szükség tanárokra, egyre kevésbé szívesen küldenek saját tanáraikat máshova. Eh, és mindez azt jelzi, hogy ez a közösségi eh, költségvetést fogja terhelni, Mm, mm, mm, ebben az esetekben, ezekben az esetekben a tanácsnak kell kiegészíteni a fizetés különbséget, eh, ha egyik országból a másikba küldenek eh, tanárokat. Ez érdekes lehet azon tanárok eh, számára, ahol, ahova mentek, ott alacsonyabb az átlag fizetésszint. De azt is el kell mondanom, hogy egyre több embert maguk az iskolák fizetnek. Vagyis mm, közvetlenül a költségvetésből, a közösségi költségvetésből, és ez az is jelenti, hogy hát ez elég sok terhet jelent a bizottságnak. Ellenőrizni kell, kontroll alatt kell tartani a költségvetést, a pénzügyi kérdéseket, új forrásokra van szükség. Jelenleg fix költségvetésen üzemelnek, 160 ugye, euró, 164 11-12-re, eh, már 2011-2012-re. Eh, eh, ezek a reális költségek, amit megismerhetnek. Ez azonban az intézményeknek üzemelési problémákat logisztikai és pedagógiai szempontból is jelentenek. Meg kell találni annak a mondját, hogy a tanítás mobilitása javuljon, elősegítve az európai iskolák és a nemzeti iskolák közötti testvérkapcsolatok kialakítását, egy olyan rendszert is össze kell hozni, amely a társadalom új igényeinek teszi megfelelőbbé ezeket az iskolákat. Kettes típusú intézmények irányába kell fejlődni, majd elmagyarázom, hogy ez mit jelent. Vagyis olyan intézetek, olyan intézmények, amelyek nem csak európai tisztviselők gyerekeit fogadhatják be, vagy valamilyen szerződéssel így tevékenykedőkét, hanem olyan szülőknek a gyerekeit is, akik egyáltalán nem tisztviselők, hanem mondjuk kitelepültek, elhagyták a saját országukat, de ettől még egy európai iskolába akarják a gyereküket járatni. Na most mindazok, akik ebben megszólalhattak, azt mondták, hogy ez egy lehetséges megoldás, és ez azt jelenteni konkrétabban, hogy több személy vehetné igénybe ezt az iskolát, ez egyáltalán nem negatív dolog. Persze azt is jelenti, hogy az iskoláknak is nagyobb autonómiája, autonómiára lenne szükségük a szerződéskötésekben, a saját céljai kitűzésében, persze ehhez eszközökre is szükségük van, Úgyhogy garantálnunk kéne tudni az ilyen kettes típusú intézetek számára, vagy intézmények számára mindezt, de ez csak költségcsökkentéssel valósítható meg. Ami a maga részéről pedig azt jelenti, hogy az iskoláknak emellett saját bevételeiknek is kéne lennie ami több diákot jelentene, nem csak a tisztviselő gyerekeit, hanem a, gyakorlatilag a szabadpiacról, és ez növelhetné a bevételeiket. Ez áldozatokat kér mindenkitől, és úgy látom, hogy nehéz lesz ezt elkerülni, hogy ez ne hasson az európai iskolák vezetésére, irányítására. Ugye az összes tagállamban ingyenes az oktatás, a tisztviselők máshova nem nagyon küldhetik, csak ezen specifikus iskolákba, akkor, ha anyanyelven akarnak. Tehát ezek az iskolák egyáltalán nem luxus dolgok, előny se különösebben élhetnek. Fontos lenne mozgósítani ugyanis nem lenne szerencsés, hogyha az iskola minőségének a rovására mennének itt a költségcsökkentések. Csak tagállami kezdeményezésre lehetne létrehozni ilyen iskolákat, és mind a tagállamokban, az egyes tagállamokban európai diplomaként adnák, engednék ki, e, európai érettségivel engednék ki a gyerekeket. A fő aggályok itt összefüggnek a felvételeket illetően is, ahhoz, hogy ez a rendszer túléljen, fönnmaradjon, a tanárokat hát le kell kapcsolni a, tagállamokról, tehát nem ez a szoros tagállam tanár összefüggés kéne legyen. A tervezett kvótákat kellene tiszteletbe tartani, de itt egyre abba is hagynám elnök azt, hogy egy olyan jelentéstervezetet szeretnék létrehozni, ami elég konkrét ahhoz, hogy megtarthassuk és fejleszthessük az európai iskolákat. Egy kényes kérdésről van szó, de emlékezzünk arra, hogy, hogy gyerekekről is van szó egy európai nevelőeszköz, az európai iskola magas szintű kulturális tapasztalatról van itt szó, és nagyon bízom abban, hogy ez a jelentés támogatólag az európai integrációra, példaértékű lesz. Mi mindenkivel, aki kompetens ebben a kérdésben találkozni akarunk, aki részt akar venni, szívesen látjuk. Én pozitív balanszt, mérleget készítek az európai iskolákról, és ösztönzően szeretnénk fellépni egy európai iskola rendszer kiépítésére. A specifikus iskolákon kívül nem létező rendszerről van még szó. A tagállamok részéről ehhez többlet erőfeszítésre van szükség. Meg kell őket győznünk, hogy nem csak, hogy meg kell tartanunk ezt a rendszert, hanem bizony azért kell tevékenykednünk, hogy hogy a saját államaikban is hozzanak létre ilyen iskolákat, és el kell érni azt is, hogy legyenek anyanyelvi tanárok, meg kell tartani az európai érettségi elismertségét, ez egy jó minőségi érettségi, és olyan struktúrákat kell tervezni, amelyek hát gazdasági szempontból hatékonyabbá teszik az európai iskolákat, hogy ők maguk kezelhessék a saját pénzüket. No. Az európai iskolákkal kapcsolatban ugye volt két másik jelentés, Periász képviselőnek volt egy nagyon vitatott jelentése. Hát amikor a európai iskolákat alakították, akkor egy kicsit egyszerűbb volt ezeket kialakítani. Most 23 nyelvvel próbáljuk ugyanezt. Kérdés az, hogy ez még egyáltalán lehetséges-e, vagy szükség van-e rájuk. Az európai érettségi és az, ami az európai iskolákban az elmúlt évtizedekben, tudásanyagban, modulokban nem került terjesztésre, a tagállamoknak az egyéb iskoláiban és máshol sem, hát intenzíven kellene foglalkozni ezzel a témakörrel. Szerintem nem lehet úgy folytatni, ahogyan eddig cselekedtünk. Most a 23 nyelvről beszélek. Ugye az volt az elképzelés annó, hogy mindenki az anyanyelvén tanulhat, ugye kezdtünk 6 tagállammal, most 27-en vagyunk, 23 nyelvvel. Szinte kivitelezhetetlennek tartom, hogy az európai iskolákat úgymond a régi módra ö, állítsunk föl. Persze lehet ilyen osztály csoportokat összehívni, és aztán az is lehet, hogy lehet majd tanárokat verbúválni a tagállamokból az anyanyelvoktatás biztosításra, de jobban tart, jobbnak tartanám, hogyha az egyes országokból más országok felé mozdulnának el a tanárok, és megtapasztalnák, hogy miről szól Európa. Na, hát ez az én rövid megjegyzésem lett volna, nem tudom, hogy Hannibal asszony is hozzá kíván-e szólni. Igen. Köszönöm szépen, abszolút egyetértek. Néhány évvel ezelőtt én voltam a jelentéstevő ebben a témában, úgyhogy van némi tapasztalatom. Nagyon nehéz dió volt ez korábban is, és az anyanyelvi oktatás kérdése egyre nehezebb. Az emlékeim szerint voltak olyan gyerekek, akiknek a szülei úgy gondolták, hogy nem is feltétlenül fontos, hogy az anyanyelvükön kapják meg a tudásanyagot, mert jó más nyelven is megtanulni. Nem biztos, hogy itt pont olyat kellene nyújtanunk, amire lehet, hogy nincs is olyan nagy kereslet. Van egy kérdésem, és ez emlékszem, hogy probléma volt már akkor is, amikor az én feladatom volt ez, ez pedig az angol nyelvre és az angol tanárokra vonatkozik. A Írószágról nem tudom, de a helyhatóságok alkalmazzák a tanárokat Nagy-Britanniában, és hogy itt az, a mozgás, az átjárás azért nem annyira egyszerű és éppen ezért elég nagy az ellenállás is itt a, a britek részéről ezzel a témakörrel kapcsolatban. Értem én, hogy az angol egyre ö, inkább abban a helyzetben van, hogy nő, sokkal jobban nő a kereslet az angol ö, iránt, és tulajdonképpen ö, az, hogy angol anyanyelvűek jöjjenek, azért ez probléma volt, ez elmondottak miatt. Nem olyan egyszerű ez a delegálás. Nem tudom, hogy ez a jövőben így marad-e, vagy mi lesz ezzel. Köszönöm szépen, elnök asszony, és Kavada úrnak is köszönjük ezt az előadást. Nos, ez a rendszer egy két utas rendszer kell legyen. Egyrészt, ugye most azt látjuk az intézményeinkben, hogy jól működnek ezek az iskolák a nemzeti oktatási minisztériumok akreditálják őket, megvan a saját tanúsítványuk, részben társfinanszírozottak, és persze nincsen recept, csoda recept, amely mindenkire és minden iskolára alkalmazható lenne, és minden egyes nyelvre, amelyen az oktatás folyik. Úgyhogy szerintem át kellene tekinteni a működésüket, és megnézni, hogy hány tagállam képes egyáltalán finanszírozni az is, európai iskolákat. Hiszen a mobilitás az tény, az emberek költöznek, amiatt, mert egy, egyik másik tagállamban találnak munkát, és ezért az igények is változhatnak az egyes tagállam nyelve iránt az európai iskolákban. Mire is van akkor szükség? Úgy gondolom, hogy a tagállamoktól nagyobb elkötelezettségre van szükség a kisebbségek tekintetében, akik szeretnék kihasználni itt az európai iskoláknak a kínálatát és rendszerét. Kavada úr, kíván válaszolni, vagy hozzászólni. Köszönöm szépen, köszönöm a megjegyzéseket. Hát persze, hogy szükség lesz akkor egy mélyebb konzultációra, el kell mélyíteni ezt a konzultációt, és akkor mindenkinek a hozzászólását figyelembe vesszük. 14-es pont, nem tudom, hogy a koordinátorok határozainak jóváhagyása az ellen üt, bárkinek a ellenállását választ, váltja el ki. 15-ös ez semmi nincs, mert egyéb kérdés nincs. Következő ülésünk április 11. Reméljük nem lesz olyan stresszes a hétvégéjük jövő héten, akkor találkozunk, és a tolmácsoknak köszönet.